Dear colleagues, Kedves kollégák, szerintem elkezdhetjük a munkát. Napi rendünk első pontja a napi rend elfogadása. Hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor elfogadottnak tekinthetjük a napi rendet a jelenlegi formájában. Kettes pont. 20 nyelvre történik ma tolmácsolás az ülésünkön és az ülés fájl, illetve dosszié elérhető a webalkalmazáson keresztül, és internetes közvetítés révén követhetik az interneten is a kedves érdeklődők az ülésünket. Harmadik pont, az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása szeptember 22-23, december 2015. december 21-22 és 2016. január 14. Hogyha senkinek nincs ellenvetése az ülés végéig, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket a jegyzőkönyveket. Most pedig a négyes napi rendi pontunk következik. Jelentés a folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokról. Az első az élelmiszer és takarmányjog, valamint az állategészségügyi, állatjóléti, a növényegészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett ellenőrzések és tevékenységek. Márciusban történt egy egyeztetés, amikor is a Tanács, a Bizottság és a Parlament ismertethették álláspontjukat az ellenőrzésekkel kapcsolatosan, 42-től a 75-ös cikkig tartó szövegrészekre összpontosítottunk, konstruktív egyeztetésre került sor, és a legtöbb politikai kérdésben sikerült megállapodni. Megállapodtunk abban, hogy egy szélesebb kontextusban kell szemlélni a kérdést. A második egyeztetés az intézmények között egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentése és a 2035 LK irányelv módosítása tárgyában zajlott. A parlament, a tanács és a bizottság első ízben egyeztetett bizonyos politikai kérdésekről, beleértve a kettes függeléket is. Rugalmasság, metán és a különböző célkitűzések is szóba kerültek, április 4-én lesz a következő háromoldalú egyeztetés. Most rátérhetünk a napirendünk ötös pontjára, eszmecsere az Európai Bizottsággal, a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről, szóló tárgyalásokról, azaz a TTIP tárgyalásokról. Azonnal meg is adnám időben úrnak a szót, aki a fő tárgyaló helyettes 10 perce van, hogy ismertesse a témát, utána pedig vitát folytatunk le a szakbizottsági tagokkal. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó reggelt kívánok a szakbizottság tagjainak. Sajnálom, hogy Ignacio García Becerro, a főtárgyaló nem tud jelen lenni, de megpróbálom őt megfelelően helyettesíteni a kollégáimmal együtt, és megválaszolni a kérdéseket. Amikor a legutóbb egyeztettünk a TTIP-ről, még tavaly novemberben más volt a helyzet, azóta előrelépés történt, ezért szeretnék önöknek beszámolni az előrelépésekről és arról, hogy az elkövetkezendő hónapok során a jelenlegi washingtoni adminisztráció hivatalának, hivatal idejének végéig mi várható. Ez év elején, illetve a tavalyi év végén a fő célkitűzés az volt, hogy a sok tárgyát képező témakörökben szövegtervezet készüljön, lehetőleg a nyárig pedig konszolidált szöveg változatokat szeretnénk elkészíteni. Ezt úgy szeretnénk elérni, hogy a tárgyalási körök ütemét növeljük. Volt októberben egy tárgyalás, aztán februárban, áprilisban is lesz egy, majd lesz egy júliusban. Mindegyik egyeztetés alkalmával, javaslatokkal rukkol elő két fél, mint az amerikai fél, mint az európai fél. És a tárgyalások során ezeket a javaslatokat megpróbáljuk egymással kompatibilisé tenni, ezt nevezzük a szöveg konszolidációjának, vagy konszolidálásának. Tehát általában két különböző szöveggel indulunk, ezeket kell egymással összhangba hozni, és folyamatosan, de konzisztens módon próbáljuk a fennmaradó nyitott kérdéseket lezárni, annak érdekében, hogy a miniszteri szintű tárgyalásokig már csak korlátozott számú nyitott politikai kérdés maradjon. November óta jelentős előrelépés történt két területen a tárgyalások során. Az egyik a szabályozás, a másik pedig a szabályok területe Három témakörben zajlanak ezek a tárgyalások, a piaci hozzáférés, a szabályozásban való együttműködés és kompatibilitás, a harmadik pedig a szabályok maguk. Mindezen területeken szövegtervezetet kell készíteni, annak érdekében, hogy végül megszülethessen az a szerződés, amely valószínűleg több száz, sőt több ezer oldalas lesz, és bizonyos fejezetekre bomlik. Az önök tájékoztatása céljából talán a legfontosabb előrelépés, amelyre november óta sor került, az, hogy a szabályozás területén szövegtervezetek születtek a szabályozási együttműködésről és a jó szabályozási gyakorlatról, illetve a kereskedelemmel szembeni technikai akadályokról. Ezek a szövegek nyilvánosan hozzáférhetőek, és a parlamentnek is eljuttattuk őket. Ebből is látszik, pontosabban a szövegekből látszik az, hogy megpróbáltuk a parlament TTIP-ről szóló állásfoglalásában megfogalmazott ajánlásokat figyelembe venni, és célkitűzéseket figyelembe venni. Ezt az állásfoglalást a parlament tavaly július 8-án fogadta el, de próbáltuk figyelembe, a különböző, figyelembe venni a különböző szakbizottságokból, így az önök szakbizottságából is érkezett kéréseket, javaslatokat, szempontokat. November óta továbbá szöveget fogalmaztunk meg a fenntartható fejlődésről, ez egy olyan szövegrész, amelyre már régóta vártunk, és nagyon fontos részét képezi ezen tárgyalásoknak, abban az értelemben, hogy a munkajog és a környezetvédelem területén tett vállalások révén szeretnénk elérni, hogy Európa és Amerika közösen járjan élen globális szinten, és a lehető legmagasabb szintű vállalásokat tegye nemzetközi szintéren ezeken a területeken egy kereskedelmi megállapodásban. Ez azt jelenti, hogy egy szignifikáns minőségi ugrás következett be a fenntartható fejezetre vonatkozó szövegrészben. Az amerikaiak három hónappal később reagáltak erre, a brüsszeli tárgyalási kör előtt a saját szövegükkel, most pedig azon dolgozunk, hogy ezt a két szövegváltozatot konszolidáljuk egymással. Ami az elkövetkezendő hónapokat illeti, vannak még olyan területek, ahol nem készültek el a szövegtervezetek, és a két félnek nyárig együtt kell működnie abban, hogy közösen megszövegezzük a fejezeteket, illetve függelékeket, amelyek még hiányoznak. Az ágazat specifikus munka témakörében van még a legtöbb munka hátra. Ágazatok esetében különböző területekre gondolunk, részterületekre, ezek kilenc, ez kilenc területek, kilenc terület összesen. A gépjárműi biztonsági standardok tartoznak ide, a különböző gyógyszeriparban használt növények ellenőrzése, a kozmetikumok, vegyszerek, peszticidek, IKT termékek, összességében tehát kilenc ágazatról van szó, amelyek kapcsán az elkövetkezendő hónapokban kidolgozzuk a célkitűzéseket. Ezen célkitűzések kidolgozása révén próbáljunk testre szabott módon eljárni, ami azt jelenti, hogy megpróbáljuk minden ágazat szabályozási környezetét figyelembe venni. Vannak olyan területek, ahol ez nagyon nehéz, például a vegyszerekre vonatkozóan. Megpróbáljuk a jövőbeni szabályozások minőségét ezzel is javítani, anélkül, hogy befolyásolnánk a tagállami eljárásokat, a szabályozási szuverenitást és autonómiát, illetve anélkül, hogy a biztonság és védelem szintjét csökkentenénk. A kereskedelmi biztos azt hiszem ezt többször is hangsúlyozta mind a parlament előtt, mint a nyilvánosság előtt az elmúlt hónapok során, tisztázva azt, hogy mik is pontosan a célkitűzéseink a TTIP területén, olyan területeken, ahol Európában és Amerikában eltérő szabályozás van érvényben. Szeretném felhívni a figyelmüket a TTIP-hez kapcsolódó időközi környezetvédelmi hatástanulmányra is. Ezt egy holland tanácsadó cég képezi, amelynek a székhelye Rotterdamban található. Az első szövegtervezetet véglegesítik épp, remélhetőleg az elkövetkezendő hónapok során nyilvánosságra kerül a tanulmány. Ennek a szövegnek a célja az, hogy a nyilvánosság megvizsgálhassa, és végül elkészüljön egy végleges szövegtervezet az év végéig, arról, hogy a TTIP milyen kihatással lehet a tagállamokra és a tagállami gazdaságokra. Végül néhány szót ejtenék arról, hogy hol tartunk a tárgyalásokban. Két és fél év telt el a tárgyalások megkezdése óta. Úgy írhatnánk le ezt a tárgyalás sorozatot, hogy van egy első kezdőszakasza, egy középső szakasza, és van egy záró szakasza, és a záró szakaszban lesz szó majd várhatóan a legnehezebb, legproblematikusabb témakörökről. Jelen pillanatban a közbőső szakaszban vagyunk, ahol megpróbáljuk a lehető legtöbb szövegtervezetet elkészíteni, annak érdekében, hogy a tárgyalások záró szakasza a lehető leghatékonyabb legyen, és akkorra már csak néhány nyitott kérdés maradjon. Az ilyen horderejű tárgyalások záró szakaszában még mindig várhatóan számos nyitott kérdés vár megoldásra, ezért van szükség arra, hogy az elkövetkezendő négytől hat hónap során még elkészítsük a hiányzó szövegrészeket, hogy konszolidáljuk, össze, összhangba hozzuk egymással az amerikai és az európai álláspontot, ahol ez még nem történt meg, és megpróbáljuk lecsökkenteni a nyitott kérdéseket egy kezelhető számra. Objektíven szólva azt hiszem sikerült sikerülhet viszonylag sok fejezetet lezárni, mielőtt megkezdődne a tárgyalások záró szakasza. Amerikai partnereinkhez hasonlóan mi is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy fenntartsuk a lendületet a tárgyalásokban. Bizonyosan tudják azt, hogy ez a jelenleg hivatalban lévő, lévő amerikai adminisztráció utolsó éve, jövő év január 20-áig lesz ez hatályban, illetve hivatalban. Az amerikai nagykövet és vállalást tett arra, hogy még az idén megpróbálják a maguk részéről lezárni a tárgyalásokat. Mi is teljesen elkötelezettek vagyunk amellett, hogy egy ambiciózus ütemtervet tartsunk az amerikai barátainkkal együtt, de nyilvánvalóan a tartalmi kérdések fontosabbak a tárgyalások sebességénél, semmiképpen sem kívánjuk felgyorsítani a tárgyalásokat úgy, hogy eközben a vállalások területén romlás történjen. Tehát a minőség fontosabb a sebességnél elkötelezettek vagyunk amellett, hogy állandóan előrelépést érjünk el a tárgyalások során. A nyilvánosság nagyon odafigyel erre a kérdésre. Az európai vezetőink is számára is nagyon fontos a tárgyalások kimenetele politikai szempontból. Úgy érezzük tehát, hogy kötelességünk, hogy az álláspontjainkat mielőbb szövegformájában formájában tegyük elérhetővé, és az amerikai barátainkkal egyeztessünk ezen szövegtervezetekről, de úgy gondoljuk, viszonylag jól tartjuk eddig az ütemtervet. Az elmúlt hónapok során igen jelentős előrelépés történt. Sok olyan területen, amely különösen a figyelem középpontjában áll ebben a szakbizottságban, és a fenntartható fejlődési fejezetben november óta jelentős előrelépés történt, ugyanis most már konkrétan a szövegről tárgyalunk, és ez olyasmi, amit önök is nyomon követhetnek egy bizonyos mértékig, és láthatják, hogy az elmúlt hónapok során jelen szakbizottság által megfogalmazott szempontok mennyire eh, tudtak beépülni az európai javaslatba. Úgy gondolom, jó munkát végeztünk ezen a téren, de hát nyilvánvalóan eh, az önök, a képviselők feladata azt, hogy ezt megítéljék. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy itt lehetek ma, és természetesen szívesen válaszolok az esetleges kérdésekre. Köszönöm szépen, és akkor most kezdjük a vitát. Dorfman úr, az állandó jelentéstevőnk, ő a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a beszámolót, ezt a tájékoztatást. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó volt. Itt a szakbizottságban is rendszeres tájékoztatásra van szükség. Lenne egy kérdésem az ütemtervel kapcsolatban, amelyet ön megnevezett. Illetve lenne még egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy mennyiben érzi, érzik a tárgyalások során az Egyesült Államok beli választási kampányt, illetve egyáltalán az Egyesült Államok politikai helyzetét itt most mind a két nagy párt jelöltje, akik már kezdenek kikristályosodni, nem azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy nagyon pozitívan nyilatkoztak volna a TTIP-ről, vagy nagy szándékot mutattak volna arra, hogy ezt lekívánják zárni ezeket a tárgyalásokat, sőt, ennek az ellentéte az igaz. Hogyan látja ezt a választások során? Mindezt előre bocsátva, Hadd utaljak még egyszer arra az állásfoglalásra, amit néhány hónapja itt fogadtunk el az Európai Parlamentben a TTIP-el kapcsolatban, és három területet szeretnék felvetni. Először is a szabályozási együttműködés. Ez oda vezethet, hogy a standardek módosulhatnak lefele vagy fölfele. Már hét területen nagy eh, érdekünk merült fel európai eh, eh, részről, hogy a mi sztendegyeink felé emeljék az amerikai sztendedeket. Olyan területekről van szó, amelyek ennek a szakbizottságnak is nagyon fontosak, például az élelmiszerbiztonság. Itt nálunk sokkal magasabbak a sztenderdek, mint az Egyesült Államokban. Gondolja el, hogy ezt garantálni tudjuk, hogyha megerősített szabályozói együttműködés lesz. Olyan helyzet alakul ki, eh, amelyben a saját standardjeinket eh, megerősítve látjuk. A második eh, kérdés a növényvédelemmel kapcsolatban. Itt a nem vámjellegű akadályokkal kapcsolatban tenném fel a kérdést tehát a nem élelmiszerek területén itt felmerülnek a növényvédelmi kérdések. Mit használnak az amerikai ígéretek? Kérdezem, ez egyes esetben abszurd szabályok verülnek fel, zéró tolerancia, számos növényvédelmi szabályozás esetében fel megszűnne, és az eddig meghatározott magas szintű védelmet lépésről lépésre leépítenék. Ez nagyon fontos Európának ez a téma. A harmadik kérdés az élelmiszer biztonság és a fogyasztóvédelmi sztenderdek. Itt is elég nagyok a különbségek. Nagy az egyértelmű az érdek arra vonatkozóan, hogy az élelmiszer biztonsági sztenderdjeink megmaradjanak, egyes területeken a klónozás, illetve a marhahús esetében a hormon eh, kezelés. Hogyan lehet olyan szabályozást megvalósítani, amelynek során továbbra is eh, a hormonnal kezelt hús importját eh, tiltsuk? Az utolsó pont a vegyi sztenderdekre vonatkozik, az Európai Unió nagyon különböző, nagyon eltérő szabályozással rendelkezik, mint az USA. Elhangzott az állásfoglalásunkban is azt mondtuk, hogy a REACH-t nem fogjuk megkérdőjelezni, vagy ettől eltérni. Ezen a területen már voltak tárgyalások. Kérdezem, hogy az Egyesült Államok hogyan reagálnak erre. Ezek lennének tehát a kérdéseim. Alapvetően hadd mondjam el, hogy mindig, mindig is azt hangsúlyoztam, és most is azt mondom, hogy ha sikerül megállapodni, és a megállapodás pozitív hatással van a kereskedelemre, az jó. De most a meglévő Obama eh, adminisztráció, amely már csak néhány hónapig maradt hivatalban, ez nyomás alá helyezzen bennünket, hogy eh, minden áron összehozunk egy egyezményt, ez nem jó, ez nem tetszik eh, nekem. Most éppen az élelmiszerexport témában jól mennek a dolgok, jól halad a tárgyalás, az export az USA, USA-ba az elmúlt hónapokban Európából megnövekedett, tehát az a kereskedelmi többlet, ami eddig létezett, ez még tovább növekedett. Nem vagyunk a vesztesei a jelenlegi helyzetnek, sőt, nyertesek vagyunk, és még ezen is lehet javítani. Ha TTIP ehhez hozzájárul, az jó, akkor, akkor kiállunk mögötte. Ha azonban nem egy kölcsönösen előnyös helyzethez vezet a TTIP, akkor, akkor ne ragaszkodjunk ennek az egyezménynek a megkötéshez. Köszönöm szépen, Balázs úr következik. Merci, monsieur le, le, le président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak és köszönöm a jelentéstevőnek a tájékoztatást. Először is a támogatásomról szeretném biztosítani a tevőt ebben a szakaszban azt illetően, hogy a TTIP-el kapcsolatos kérdések a mi érdekünket szolgálják-e, vajon vagy sem. Az USA-ban ugye változik a helyzet, de ez nem katasztrofális globális szempontból, is tudnunk kell, hogy ez a megállapodás vajon javítja-e a helyzetet. Van egy specifikus kérdésem a bizottsághoz. Egy hatástanulmány bejelentéséről volt szó. Szeretném tudni, hogy mi ennek a hatástanulmánynak a célja. A teljes területét lefedi a tárgyalásoknak ez a hatástanulmány? Vagy korlátozódik egy korlátozottabb területre, melyek lesznek a kritériumok, vagy milyen szemszögből vizsgálódik majd ez a hatástanulmány? milyen pontos ütemtervel rendelkezik ez, és ki fogja ezt elkészíteni a bizottság, vajon, és vannak-e olyan szakértők, akik különböző nézőpontokkal rendelkeznek, akik egymással együttműködésben dolgoznak. Tehát jó lenne hogyha egyfajta külső nézőpontot is érvényesíthetnénk, ellentmondásos nézőpontokat is figyelembe véve, vagy a lehető legjobb véleményt tudja a parlament kialakítani. Match Miss Müller. Na, Müller asszony. Elnök úr, köszönöm szépen a vitát. Tudja, hogy Németországban széleskörű polgári mozgalom van a TTIP ellen, és egyre többen csatlakoznak ehhez. Felmerül a kérdés, hogy ugye Dorfman úr az élelmiszerbiztonság területéről szól, hogy a gén technikailag módosított szervezeteket hogyan kezeljük majd, mi történik a növekedési hormonokkal, és hogyan biztosítják, hogy az USA-ból érkező élelmiszerimport megfelel az európai szabványainknak. Múlt héten a plenárison az új jogszabályról ö, szavaztunk az állatgyógyászati készítmények tárgyában, az usa belül mi a helyzet az antibiotikum alkalmazással az állattenyésztésben? Esetleg kiegészítő nyomást lehet-e gyakorolni? Kiegészítő nyomás adódhat -e ebből a mi európai állattenyésztőinkre? Fontos az is, hogy van egy stratégiai dokumentum a fenntartható fejlesztés tárgyában az illegális fakivágás elleni küzdelemről. Hogyan értékeli a bizottság mindennek a kihatásait az európai erdőgazdálkodásra. És az utolsó fontos dolog, úgy véli a bizottság, hogy a jellegi tárgyalások keretei között bizonyosan nem nehezedik majd egy további nyomás az európai állattenyésztőkre az okán, hogy az USA-ban eltérek az állattenyésztési standardek. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Stász úr. Köszönöm, elnök úr. Én voltam a fogalmazója a véleménynek a TTIP állásfoglalás kapcsán, amely júliusban született, és emlékszem az akkori vitára. Malmström asszony beszédet hallhattuk 2014. decemberében, ahol ő nagyon is világosan állást foglalt amellett, és azt meg is ismételte, hogy az usa illetően sok tekintetben különbözőek a szabványaink, egyes helyeken hatalmas a különbségek, a minőségi különbségek. Ennek ellenére sikerül majd egyetértést létrehoznunk, azonban ezek mindenféleképpen akadályt jelenthetnek, hiszen ezen jogszabályokat itt a parlamentben hoztuk, tárgyaltunk ezekről, küzdöttünk a minisztertanácssal. Ezek a jogszabályaink tehát demokratikus úton jöttek létre. A bizottság minden egyes eszmecsere során megismétli, hogyha az amerikaiakkal tárgyalnak a nem vám jellegű akadályokról, akkor bizonyosan nem csökkentik az európai sztenderdeket. De a valóság az, kedves kollégák és bizottság képviselője, hogy már jelenleg is vannak olyan területek, ahol a szabványokat, a sztenderdeket igenis, hogy csökkentették. Emlékszem például a ö, húsban lévő kórokozókkal kapcsolatos itteni vitára, vagy a klónozással kapcsolatos eszmecserére. Líze úr egészen világosan kijelentette akkoriban, hogy a TTIP befolyása révén a bizottság javaslatai sokkal kevésbé erőteljesek, mint eredetileg voltak. Vagy hogyha megnézzük a benzinnel kapcsolatos jogszabályainkat, ennek a tisztaságra vonatkozó jogszabályokat, vagy a better regulation kérdéskörét, hát a TTIP bizonyosan nem növeli a mi standardjainkat, inkább csökkenti. 2015. júliusában a parlament állásfoglalásában világosan kijelentette, hogy nem óhatjuk, hogy a bizottság bizonyos kérdéskörökről tárgyaljon. A közegészségügyi szolgáltatások, a géntechnikai módosított szervezetek, a hormonok és a REACH voltak ezek, de nem csupán a REACH-ről van szó, hanem ennek végrehajtásáról is. A bizottság képviselője éppen az imént említette ezt. tárgyalások eredményeként esetleg a rics kapcsolatos változások következnek be. Itt ugye a RICS végrehajtásáról is szó van. A bizottság valóban garantálni tudja, hogy ez nem történik meg? vannak különféle információk, tájékoztatások a bizottság tárgyalásáról. Tud-e a bizottság a REACH végrehajtásáról mondani valamit? Mit várhatunk a tárgyalásoktól e tekintetben? És egy utolsó észrevétel. Az SDS-ről zajlanak hatalmas viták itt a parlamentben. Időközben ezt a rendelkezést kiigazították EICS-ről beszélünk, Malmström asszony javasolta ezt, és érdekelne, hogy hogyan állnak a dolgok ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Hogyan fogadták az amerikaiak ezt a javaslatunkat? A frakcióm világosan azt mondja, hogy ez csupán egy kozmetikai kiigazítás az eredeti vitarendezési mechanizmushoz képest. Tehát ez kiegészítő jogokat biztosít a külföldi beruházók számára, több jogot nyernek ezáltal, mint az európai beruházók. Kérdés, hogy a parlament ezt elúhatja fogadni? Szerintem nem. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm szépen, Balcó úr következik. Elnök úr, köszönöm a szót. Nyilván ennek a napirendnek nem az a célja, hogy elmondjam azokat az okokat, ami miatt én ennek a szerződések a megkötését Európa tagországai számára hátrányosnak tartom. Annyit azért megemlítenék, hogy el lehet gondolkodni azon, hogy Obama elnök mennyire ambicionálja ebbe a választási kampányba a tárgyalások lezárását és a USA globális, főleg biotechnológiai cégek számára biztosítani a szerződésben a lehetőségeket. Két kérdést szeretnék föltenni az egyik a vitarendezési mechanizmusra vonatkozik az európai parlament a július eight i tavalyi határozatában azt a javaslatot amely teljes egészében elvetette volna az isds t nem szavazta meg ugyanakkor egy rendkvül homályos módosítás szavazott meg egy valamiféle külön bróság eh, létrehozására. tehát az egyik kérdésem az hogy hogy állunk a vitarendezési mechanizmus kérdésében. a másik az európai unió 20 tagországának parlamentjeinek eu ügyekkel foglalkozó bizottsági elnöke two thousand and fourteen ben kérdést intézett a bizottsághoz nevezetesen azt hogy a szerződés életbe lépéséhez szükséges lesz e a tagállamok ratifikálására vagyis a lisszaboni szerződés alapján az önálló személyiségé jogi személyiségé vált unió úgy köti meg ezt kötelezően, hogy nem lesz szükség a tagállami jóváhagyásra, vagy úgynevezett vegyes jogszabály lesz, amely alapján a ratifikáció szükséges. Akkor négy hónap után a bizottság azt válaszolta, hogy még nem döntötte el. Tehát ez a két kérdésem van, hogy állunk a vitarendezési mechanizmussal, és kell a szerződés életbe lépéséhez majd tagállami parlamenti jóváhagyás és hadd forduljak a bizottság tisztelt képviselőjéhez mert én független képviselőként soha még a bizottság képviselőjétől vagy biztostól soha nem kaptam választ ebben a bizottságban kivételesen esetleg most tegyen kivételt. köszönöm. Thank you very much, Mr. Peter. Köszönöm szépen, Péter Le úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a bizottságnak a beszámolót. Azt hiszem, hogy ez sok új elemet tartalmaz. Az álláspontunk erősödött az állásfoglalásnak köszönhetően is, ennek örülök. Azonban nem csak németországi civil mozgalom és más országokban megerősödött civil mozgalom mutatja azt, hogy az Európai Uniós polgároknak még mindig az a benyomása, hogy aszimmetrikus ez a kapcsolat. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent kell még tenni ezzel kapcsolatban, és ezt a benyomást ne kell változtatni. a legmagasabb eh, politikai szinten eh, kapunk biztosítékokat arra, hogy a tárgyalások során a sztenderdeket nem fogják csökkenteni, ehhez azonban jogalapra is van szükség, hogy ezt meg tudjuk előzni, a sztenderdek csökkentését. Ez a legtöbb kérdés eh, erre, ilyesmire utal, és ez a lényege. Tavaly a kollégákkal ellátogatunk az Egyesült Államokba, és arra a következtetésre jutottunk, hogy az álláspontunk sok témában nagyon különbözik, és nagyon-nagyon különbözőek a vélemények. A, legyen szó a klónozásról, a vegyi anyagokról, a génmódosított szervezetekről. Egyrészt az Egyesült Államok egy erős blokk, egy egységes blokk, a másik oldalon itt van az Európai Unió sok tagállammal, és a legtöbb tagállam nagy nagy aggodalmakat fogalmaz meg az USA beli hozzáállással kapcsolatban, legyen szó a gémódosításról, klónozásról, stb. Hogyha jól értem, az amerikai javaslatot a környezetvédelmi kérdések is az ISDS alá kellene, hogy tartozzanak. Kérdezem, hogy az európai oldal milyen lépést tett Amerika felé, hogyan közeledett, és kérdezem még, hogy az Európai Bizottság hogyan szeretné megvédeni a környezetvédelmi standardeket. A szabályozói autonómiáról szeretnék szólni, és szeretném kérdezni, hogy az ESTS legújabb mechanizmusai ellenére hogyan tudjuk ezt az autonómiát megóvni. Hogyan tudjuk növelni, emelni a sztenderdeket a jövőben? Azt is szeretném tudni, hogy a tagállamok környezetvédelmi öm, érzékenységét hogyan fogják figyelembe venni. Ennyit szeretnék mondani. Köszönöm szépen, Porc úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy figyelemmel követem a helyzet alakulását, és én is folyamatosan nézem és elemzem az anyagokat, amelyeket megkapunk, amelyek nem kifejezetten bizalmasak. Meg kell állapítanom, hogy az, amit Péter Leúr mondott, illetve az, amit eddig láttunk az tárgyalásokból, az valóban aszimmetrikus. Az Európai Unió javasol dolgokat, megállapít, elmondja, hogy miben tud közeledni, az USA pedig a saját álláspontjaihoz ragaszkodik. Ennyiről van szó, ezt tudtuk kivenni abból, azokból az anyagokból, amelyeket megkaptunk. A tárgyalások aszimmetrikusak, a jelenlegi eredmény aszimmetrikus. Az Európai európai közösséget, az európai közvéleményt nem tudjuk ennek az ellentétéről meggyőzni. A jelen helyzetben nem lehetséges ennek megfordítása. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság ezt belátja-e? hogy az európai jogszabályalkotó ö, legislatív hatalom nélkül ezt nem fogják tudni megváltoztatni. Attól félek, hogy az Európai Bizottság bizonyos végrehajtási intézkedésekkel fogja az egészet majd szabályozni, és ezzel az egész kikerül a demokratikus ellenőrzés alól. Megint az Európai Bizottság olyan növényvédőszereket engedélyez, amelyeket már nem szabadna engedélyezni. Több tucat példát adhatnék a, glüf- a glüfoszáttal kapcsolatban, illetve millió más dologgal kapcsolatban. Jó lenne, hogyha egy alapos elemzést végeznénk, és akkor látnánk, hogy ott nyom a cipő, ahol az amerikai sztenderdekhez kell alkalmazkodni nagyon nagy figyelemmel kell, figyelemmel, nagy figyelemmel kell követni ezeket a tárgyalásoknak ezen az alakulását. A másik dolog, a, mikor az Egyesült Államokban jártunk, a kongresszusban jártunk, ott egyeztettünk az amerikai kollégákkal, de ott sem változott semmi. Az USA nem tudja garantálni azt, hogy a szövetségi szint alatti szinteken nem tudják garantálni az, er, az, mm, az egyezmény eredményeit. Tehát a szövetség alatti szinten nem tudnak beavatkozni. Ez már többször elhangzott, nem tudnak semmit garantálni állami szinten, tehát ez nem tudják garantálni, hogy a föderális egyezmény az állami szinten érvényes lesz, vagy nem. Hogyha mi értelme a TTIP-nek, hogyha az egyes államok nem kell, hogy betartsák ezt. És szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, hogy végre sikerült ellenállni, vagy kezdenek ellenállni ennek az észak-amerikai biznisznek, főleg a diszruptorok esetében az ezekről szóló tárgyalásokat elhalasztották, az Európai Bizottság ellenáll ennek a kereskedelmi, nyoma, a kereskedelmi oldal részéről rá nehezedő nyomásnak. Ez nagyon jó. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság tehát egy pozitív lépést tett ezen tekintetben, tehát pozitív fényben szeretném zárni a hozzászólásomat, de a negatív dolgokat nem akarom elfelejteni. Egyrészt aszimmetrikus a viszony, másrészt pedig a föderális szint nem tudja biztosítani azt, hogy az állami szint betartja azt, amit szövetségi szinten határoztak. Köszönöm szépen, Tárling asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék egy olyan megállapítást tenni, amely arról szól, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy a TTIP-ről megállapodjunk. Azt hiszem, hogy az USA-val való kereskedelem nagyon fontos Európa gazdasági jövőjét tekintve. Ez egy nekem, brit képviselőnek ez különösen fontos, hiszen hamarosan brit referendumra kerül sor a brit eh, EU-ban maradásról, kérdés, hogy itt nagyon kulcsfontosságú az, hogy az Európai Uniós tagság nekünk kereskedelemhez való hozzáférés biztosít-e, vagy nem. És eh, én nem akarom semmiképpen sem a TTIP tárgyalásokat blokkolni, de, és ez egy elég fontos de, azt hiszem, hogy elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor szeretnénk valamilyen vagy nagyon fontos, hogy kapjunk konkrét információt arról, hogy az ezen szakbizottság számára fontos területeken hogyan tudunk megegyezni. Azt halljuk, és a szándékot nem tudom, nem vonhatom kétségbe. Azt hallom folyamatosan, hogy a sztenderdeinket nem, fogjuk, nem fogják aláásni a tárgyalások. Tehát szeretnék pontos beszámolót kapni arról, hogy milyen mechanizmussal fogjuk ezt a compliance equivalence elérni, hogyan fogjuk elérni ezt a célt tehát, hogyan fog ez megtörténni. És hogyha ez nem történik meg, akkor talán ezeket a fejezeteket félre kellene tenni. Mert egy dolog nagyon nehéz lesz, egyes vélemények, amelyeket itt a kollégák elmondtak, akkor is, hogyha ezeket nem osztom, ezeket akkor is komolyan kell venni. Elfogadhatatlan lenne a parlament aggodalmait nem figyelembe venni. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottságnak valódi részletes információkat kell beszám, benyújtania nekünk arról, hogy hogyan kívánják elérni az eredményeket. Köszönöm, Jette Máki asszony. Tiedoista. Minun szépen. kuin voin... Elmondanám, hogy kicsit több tájékoztatásra van szükségünk, mielőtt értékelnénk a jelenlegi helyzetet. És nem tudjuk elmondani, hogy amit van előttünk, ez egy jó dolog-e, vagy sem. Ön beszélt a szabályozói területről, tudjuk, hogy sok előre lépést történt e területen. A szabályozás azt jelenti, hogy lehet a jogszabályokat, a szabványokat csökkenteni, vagy emelni. A területen történt a rendelkezések erősítése, szabványok emelése mondott ön. Tudná -e pontosítani, hogy melyek voltak ezek például az élelmiszerbiztonság vagy az antibiotikumok összefüggésében, vagy akár a fogyasztó védelem területén? Nem elégséges számomra, hogyha azt hallom, hogy talán lehet a normákat növelni, vagy csökkenteni, jó lenne, hogyha pontosítanak, hogy milyen előre lépések történtek szabályozói területen. Szeretném tudni, hogy mi a helyzet az élelmiszerbiztonsággal, illetve a fogyasztóvédelemmel, hol történtek előre lépések, és milyen módon. Voltak-e vámmal kapcsolatos tárgyalások, avagy sem? Mi történt ezen a területen? A harmadik kérdésem. Milyen területek voltak azok, ahol nem történt semmiféle előrelépés? és melyek azok a kérdések, amelyek még mindig függőben vannak, tekintettel arra, hogy túlságosan nagyok a nézetkülönbség a két fél között. Egy másik nagyon fontos kérdés. Vajon az USA államai nyomon követik-e ezt a folyamatot? Tekintetbe kell venni itt a közvélemény nézeteit is az USA-ban, ahogyan más tárgyalások során láttuk, az USA-beli szövetségi államok gyakran nem követték nyomon a tárgyalási folyamatokat. Kérdés az, hogy most ők be vannak-e vonva abba, amiről az amerikai kormány tárgyal. Kötelező-e az ő bevonásuk, vagy sem? Ezek tehát a kérdéseim. Thank you very much, Miss Gardini. Köszönjük, Gardini asszony. Köszönöm, elnök úr. Egyrészt szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, és eh, itt hallhattuk a mai hozzászólásokból, illetve a bizottság megszólalásából, hogy eh, elég egységes vélemények vannak ezen eh, témával kapcsolatosan itt a parlamentben. Nem akarjuk, hogy a tárgyalók eltérjenek az irányvonaltól, és ezt már megmutattuk a legutóbbi ciklus során is, amikor a Novel Food esetében blokkolt a parlament a rendelkezést, mert a klónozott húsokkal kapcsolatosan nem sikerült megállapodásra jutnunk az elmúlt ciklus során. A Kápa Berszero főtárgyalóval való találkozás során is világosra tettük mindezt. Most nézzük a mi szakbizottságunk hatáskorait, ugye a közegészségügy, az élelmiszer, biztonság, az állatjólét, a környezetvédelem és a fogyasztók részére nyújtott tájékoztatás ezek. Nyilvánvaló, hogy, és erre emlékeztetett Gérlin kolléga is, hogy az EU számára jó lenne megkötni ezt a kereskedelmi egyezményt. De az is igaz, hogy az egyezmény minősége alapvető jelentőségű. Az amerikai, illetve az európai megközelítés bizonyosan eltérő, gondoljunk itt csupán a megelőzés elvére, amelyet Európában alkalmazunk, vagy az ellenőrzések típusaira. Európában van egy gyártási láncba beépített ellenőrzés, az USA-ban mindez nem létezik. Ugye itt 82 olyan növényvédőszer van, ami az EU-ban tiltott, az USA-ban viszont engedélyezett. Itt most a GMO-król ne is beszéljünk, vagy a hormonok kérdéskör, már beszéltek, az amerikaiak növekedést ösztönző hormonokat használnak, aztán az antibiotikumok kérdésköre, Nos, az USA-ban az antibiotikumok 70%-át az állattenyésztésben alkalmazzák. Az megelőző módon az állatok növekedésének folyamán, és csupán 10%-át használják gyógyításra, 20%-át pedig az emberi, a humán gyógyászatban. Ezek olyan számadatok, amelyek hát Európában teljesen eltérőek, nálunk a helyzet egészen más, ez a 70 százalék, amiben ők alkalmazzák az, az antibiotikumok, antibiotikumokat nálunk, ez abszolút mértékben tiltott ez a fajta felhasználás, vagy aztán ott van a klórozott víz használata, a hús mosására, hát ez teljes mértékben tiltott. Az Olaszországban például azonnal hűtőledekbe helyezik a húst, és megfelelő hőmérsékleten hűtik tehát ez egy sokkal pontosabb, részletesebb módszer. A klónozásról már beszéltünk, a földrajzi eredet megjelölése kérdéskör. Az amerikaiak nem ismerik el ezeket a védjegyeket. Például Olaszországban 271 ilyen bejegyzett földrajzi eredet megjelölés van, amit az USA nem ismer el. A bizottságtól kérdezem, hogy lehet-e használni ezt a módszert, amit mi megjelöltünk, Azaz, hogy legyen kölcsönös elismerés ott, ahol hasonló sztenderdek léteznek az USA és Európa között, azokon a területeken viszont, ahol a szabványok túlságosan eltérnek, ott csökkenteni kell az együttműködés mondjuk információ cserére, vagy a felfelé mutató harmonizációt kell szorgalmazni. Nem úgy tűnik számomra, hogy ezt a megközelítést alkalmazza a bizottság. Ugye az élelmiszeripar területe, vagy a növényvédőszerek fejezete, ott nincs specifikus szabályozás, amely a két fél egyetértésével alakul ki. Az ekvivalencia automatikus elismerése viszont azt jelenteni, hogy a másik fél szabványait el kell ismerni, és nincsen egyfajta közös megállapodás a szabvány a közelítéséről. Hát ez mindenféleképpen ellentmondásos helyzeteket teremt, és szeretném megtudni a bizottságtól, hogy hol is tartunk mindezen kérdéskörökkel kapcsolatosan. Köszönöm. Grazie, ora Miss Dornano. Dornano asszony. Köszönöm, elnök úr. A második forduló után, amely ugye a szabályozó együttműködésre irányult, úgy tűnik, hogy bizonyos egyetértés ki lehetett alakítani. Tudni szeretném, hogy többet tudna szólni arról, hogy hol tart a két fél, az EU ugye ki akarja ezzelni a GMO-kat, a növekedési hormonokat a tárgyalásokból, lehet, hogy ez így van, de szeretném kiemelni, hogy fontos szakadék az USA és EU között a nyomon követhetőség területén. Az USA-ban a nyomon követhetőséget biztosítják a szövetségállamok közötti mozgó állatállományokat illetően, de csak 18 hónap alatti időtartamra. Az EU a születéstől sokkal kiterjedtebb nyomon követhetőséget biztosít, az állatvédelmi sztenderdek úgy szintén eltérőek. Azok a feltételek, amelyeket az EU ö, ö, teremt, ezek ellentmondásosak vagy nem ö, teljesek. Jó lenne ezeket a feltételeket pontosítani, vagy kibővíteni, akarja ezt az EU megtenni. A másik terület a kockázatértékelés kérdésköre, a vegyi anyagok esetében például. Az USA-ban észszerű kockázatról van szó, szóval a közhatóság terheli a bizonyítás terhe ezen anyagokkal kapcsolatosan, és ez igencsak korlátozza bizonyos termékek betiltását, noha egyesek ártalmasságával kapcsolatosan komoly kétségek merülnek fel. A megelőzés elve áll az EU-ban viszont a középpon a kockázatkezelés esetében, a szabályozói együttműködési tárgyalások esetében akarnak-e közös sztenderdeket létrehozni a kockázatkezelést illetően, és ha igen, milyen ellenzési formában, mi, milyen irányba haladunk ebben a tekintetben? Thank you very much. Miss Suica. Köszönjük szépen, Suica asszony. gospodine predsjedniče. Ja, pozor. Köszönöm szépen, elnök úr. Már évek óta nyomon követem ezt a témát, amely nagyon érdekel engem, és a horvát polgárokat is rendkívüli módon foglalkoztatja a TTIP. Rendszeresen részt veszek kerekasztal beszélgetéseken a polgárokkal, és ott sok-sok kérdést szegeznek nekem ebben a témában nem ellenzem a TTIP megkötését, mindenképpen úgy gondolom, hogy meg kell erősíteni a két ország közötti együttműködést, illetve az Európai Unió és Amerika közötti együttműködést. Szeretném, hogyha a távol-kelettel szemben versenyképesebbek lennénk, ezért támogatom a TTIP-et, de elismerem azt is, hogy vannak még nyitott kérdések. Magam is ellátogattam többször abba a terembe, ahol hozzá lehet férni az, a dokumentumokhoz, de nagyon nehéz rövid idő alatt megismerkedni a szövegekkel. Az átláthatóság hiánya miatt és a szövegek bizalmas volt miatt úgy érzem, hogy a polgárok szembefordulnak a TTIP-pel. Miután a parlament el, elfogadta állásfoglalását, nagyjából már kialakult egyfajta vélemény itt az EP-ben, de azért vannak még nyitott kérdések, ezért feltennék néhány kérdést. Valamilyen jogalapra vagy szabályozásbeli módosításra lenne szükség a TTIP végrehajtásához, ez azt jelenti tehát, hogy a jogalkotási keretet kell megváltoztatni, emellett reménykedünk abban is, hogy az európai standardok nem csökkennek, de itt úgy érzem két kérdés még válaszra vár. A bizottság képviselőjéhez fordulok most. Szükség lesz-e a nemzeti parlamenti ratifikációra, ugyanis ez, erre még nem kaptunk választ egyelőre. A második kérdésem pedig az ISDS-re vonatkozik. Nem vagyok biztos abban, hogy ezzel kapcsolatban már megszületett volna egy megnyugtató válasz a polgárokat foglalkoztatják ezek a kérdések, min, ezek a kérdések foglalkoztatják mindenek előtt. Remélem, hogy sikerül az európai standardokat fenntartani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak is, amiért lehetőséget biztosított az egyeztetéshez. Én egy olyan frakcióhoz tartozom, amely jónak tartja alapvetően a kereskedelmi megállapodás megkötését, de még mindig sokan nyitott kérdés, több információra van szükség, mielőtt végleges álláspontot alakíthatnánk ki a TTIP-pel kapcsolatosan. A vegyszerek, az élelmiszerbiztonság, az állattenyésztés, a GMO, a jóléti kérdések, a szakszervezetek szerepe, és így tovább sorolhatnám még. Jettemeki asszony jól fogalmazott, világos válaszokra van szükség, mielőtt kialakíthatnánk a végleges álláspontunkat. Hogyha megnézzük, hogy jelen pillanatban mi a helyzet a mezőgazdaságban, Azt látjuk, hogy preventív, megelőző jelleggel használnak, alkalmaznak antibiotikumokat, ami rossz a környezet szempontjából, a közegészségügy szempontjából. Ezek olyan problémák, amelyekkel nap mint nap szembesülünk. Az EU vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályait szerintem meg kell erősíteni annak érdekében, hogy megfelelő védelmet biztosítsunk a környezet és a, az emberi egészség számára. Ez történik Európában, de mi történik Amerikában? Ott úgy érzem, nem erősítik meg kellően a szükséges standardokat a környezetvédelem és a közegészségügy kapcsán. Tehát tényekre van szükség, információkra van szükség azon témaköröket illetően, amelyekkel itt a szakbizottságban foglalkozunk, és jó lenne, hogy a bizottság a jövőben többször tájékoztatna bennünket. Előre is köszönöm a válaszokat. Köszönjük. Évi asszony. Sí, grazie. Eh, köszönöm. És szeretném megragadni az alkalmat, hogy néhány kérdést tegyek fel a bizottságnak. Először is egész egyszerűen egy megállapítás. Nagyon keveset szólunk erről a szerződésről, főleg Olaszországban nincs egyfajta nyilvános vita, nem áll a közvélemény figyelmének homlokterében ez a téma. Noha a polgárokat érinti majd a legerőteljesebben a szerződés valamennyi hatása. A hatástanulmány szerint, amit elolvashattunk, a legjobb forgatókönyv megvalósul, megvalósulása esetén csekély eredményei lesznek a szerződésnek, ez, ehhez képest megtörténik majd esetlegesen veszélyes lebontás az európai sztenderdeknek. Sok kolléga elmondott már sok mindent számos területtel kapcsolatosan, amelyek ugye a mi szakbizottságunk hatásköreit érintik. Kérdésem az Európai Bizottsághoz az ISDS záradékkal kapcsolatosan. A Monsanto pert indított nemrégiben Kalifornia szövetségi állam ellen, amely a glifozátot a ö, potenciálisan rákeltő anyagok közé akarta besorolni, tehát betiltani, és ez mindenféleképpen egy üzenet ami előfordulhat egy ilyen veszélyes SDS záradékkal. Ez Európában is megtörténhet, ha egy ilyenfajta záradék szerepel majd az egyezményben. Köszönöm. Thank you very much. And now... Köszönöm szépen, most pedig a kérdés sorozat végén visszaadom a szót a bizottságnak, és várjuk a válaszokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a képviselőknek ezt a sok kérdést, nagyon specifikus és aktuális kérdéseket kaptunk. Megpróbálok önökkel végigmenni e, ezeken a, ezen a kérdéssorozaton. Ez olyan, mint hogyha vizsgáznék, 25 éve e, kerültem ki az egyetemi padokból, e, de ez arra emlékeztet engem. És többször került már erre sor az elmúlt időszakban, amióta elkezdtük a tárgyalásokat. Szeretném hangsúlyozni, hogy amit az, a képviselők mondanak, azt továbbítjuk, az Európai Bizottság különböző osztályairól vannak itt a kollégáim, öten jegyzetelik a kérdéseket, és a mi feladatunk az, hogy az önök kérdéseit továbbítsuk, és biztosítsuk ezeknek a figyelembevételét. Balcó úrnak mondanám, aki őszinte választ kért a kérdéseire, ezt igyekszem ennek megfelelni ennek a kérésnek minden képviselő esetében. Kezdjük Dorfman úrral, aki az USA választási kampányra utalt. Na most ez inkább az amerikai oldalt illeti, ez a feladat, hogy kezelje ezt a politikai jelenséget, de minden mellett a legesélyesebb jelöltek, mind Trump, mind Clinton világos, világos megjegyzéseket tettek az amerikai kereskedelmi politikával kapcsolatban. Trump úr azt mondta, hogy szeretné újra megnyitni a transatlanti kérdést, úgyhogy ezeket a témákat szorosan figyelemmel kísérjük. Ez az adminisztráció elkötelezett a közösen indított projekt mellett, és azt szeretnénk, meglátjuk, hogy idén le tudjuk ezt szárni, vagy nem. Meglátjuk, hogy lehetséges-e, vagy nem. Nem mondták ezt biztosra, de elhangzott. Dorfman úrnak mondanám, ő, ő, ő mondta nekem, hogy almát termel, és alma levet exportálnak az Egyesült Államokba, de almát nem. De nagyon hosszasak az eljárások. Nagyon hosszú bürokratikus eljárásokra kerül sor a, a gyümölcs és a zöldség tekintetében néha tovább tart az amerikaiakkal megegyezni, illetve beta, az engedélyeket megszerezni, mint Európában megegyezni. Azt halljuk gyakran, hogy nagyon sokáig tart, a, az amerikaiak azon arra panaszkodnak például, hogy a génmódosított termékekre az engedélyeket megkapni nagyon sokáig tart. Ez az almával és a körtével is kapcsolatban is hasonló volt, amelyek kikerültek az orosz piacról. Az orosz két évvel ezelőtt az orosz piacról, és még mindig nem kaptunk pozitív eh, választ a kérésünkre. De mellett attól függetlenül, hogy mennyire bonyolultak ezek a tárgyalások, eh, hadd mondjam el, hogy ez a tárgyalás nem hozhatja eredményként azt, hogy a sztenderdeket csökkentjük, és ezt a biztos is világossá tette. Ezzel egy időben az a választók, illetve a európai termelők felé is van egy kötelezettségünk, hogy biztosítsuk számára, hogy pia, számukra, hogy piacra jutnak. Általánosságban, és többen is föltették a védelem szintjének a kérdését. Nos, nem fogjuk a védelem szintjét csökkenteni. Hadd hangsúlyozzam, hogy a védelem szintjét a szabályozók használják, a, határozzák meg, és nem a tárgyalók. Mi a szabályozási együttműködési mechanizmust facilitáljuk, egyszerűsítjük a szabályozók között, de a szabályozók továbbra is teljesen szuverének. Ami a TTIP-et illeti, ez mind amerikai, mind európai álláspont az, hogy a szabályozók eh, azok, akik továbbra is autonóm és szuverén módon eh, gyakorolják a jogukat, és határozzák meg a védelem szintjét az aktív parlamentek részvételével, köztük az Európai Parlament részvételével. Ez nem fog megváltozni, nem fogunk egységes piacot létrehozni az Egyesült Államokkal, mint ami létezik már egyébként Európában, ez egy nagy különbség. Igyekszünk a szabályozói együttműködést erősíteni, azért úgy, hogy a felesleges, nem tarifális akadályokat leépítjük. A nem tarifális akadályokkal kapcsolatban itt duplikáció is felmerül, aminek társadalmi költségei vannak Európában, és ezek miatt a termékeink és szolgáltatásaink kevésbé versenyképesek. És vannak olyan tarifális akadályok, amelyek demokratikus választások, demokratikus döntések eredményei, és amelyek lehet, hogy Európában megvannak, USA-ban pedig nincsenek. Ahogy többen is hangsúlyozták már a hozzászólásukban, különbözőek a megközelítések. Ezt elmondtuk a tárgyalások során, ezt elmondtuk hogy a génmódosított termékek tekintetében ez nem képezi tárgyalás alapját, nem csökkentjük a standardeket a hormonkezelt húsok esetében sem, vagy a növekedési hormont kapott állatok esetében sem. Tehát a világossá tettük az álláspontunkat, biztos is nyilatkozott, és ezzel kapcsolatban elszámoltathatóak vagyunk. A szövegeket, amelyeket benyújtottunk, amelyeket önök is megkaphatnak, a szabályozó javaslatok, ezeket az európai parlamenti képviselők az olvasószobában megnézhetik, és az amerikai álláspontot is tartalmazzák ezek. A javaslataink a web oldalunkon megtalálhatók. Azok, akik azt mondják, hogy titkos tárgyalásokra került sor, ezek azoknak nincs igazuk, mert a javaslatainkat már hónapok óta a weboldalra föltesszük, és a megválasztott képviselők ezt lehívhatják. A konszolidált javaslatokat pedig az olvasószobában elolvashatják, és ezek tartalmazzák az amerikai álláspontokat is. 23 tagállam van eddig, amelyek nemzeti olvasószobákat hoztak létre, ahol meg lehet nézni ezeket a szövegeket, nemzeti parlamenti képviselők is hozzáférhetnek, nem csak önök, nem csak az európai parlamenti képviselők, hanem a nemzeti parlamenti kollégáik is hozzáférnek a konszolidált szövegekhez. És hogyha ezekben a szövegekben vannak olyan rendelkezések, amelyek ezekkel kapcsolatban vannak felvetéseik, akkor ezekkel kapcsolatban mi elszámoltathatóak vagyunk. Most végig mennék azokon a megjegyzéseken, amelyeket többen is föltettek. Remélem, hogy a lehető legátfogóbb választ tudom adni ezekre. Balázs úr kérdése a fenntarthatósági hatástanulmányjal kapcsolatban. Egy külső konzulens bevonásával készül ez. Ez egy független konzulens cég, amely tájékoztatást kaphat a különböző fejezetekkel kapcsolatban. Ez a tanulmány mind kvantitatív, mind kvalitatív elemeket tartalmaz majd. Több száz oldalt tartalmazó tanulmányról van szó, és mind minőségi, mind ennyiségi elemzést ad ez. Erről az, elemzé, erről az egyezményről. És a tanulmány a specifikus ágazatokra is kitér, például a szociális jogok, vagy a, a tengeri ágazat, tehát körülbelül tíz ilyen ágazat van, amelyek külön meghatározásra kerültek, és amelyekben az ő értékelésük szerint egy fenntartatási hatástanulmányra van szükség. Tehát különbség van az egyértelmű hatástanulmány között, amely inkább mennyiségi, és a fenntarthatósági hatástanulmány között, ahol pedig nagy hangsúlyt fektetnek az egyezmény minőségi elemeire is. Mi az Európai Bizottság azon dolgozunk, hogy egy olyan egyezményt dolgozunk ki, amelyek a lehető legjobb minőségi rendelkezéseket tartalmaznak. Nem csak arról van szó, hogy a piacot megnyissuk, hanem ez az egyezmény emellett kép, számunkra lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos értékeket erősítsük meg, még akkor is, hogyha vannak különbségek köztünk és az Európai Unió között. Ezek a különbségek kisebbek, mint más kereskedelmi partnereinkkel, India, Brazília, Kína vagy Orosz Föderáció. Müller asszony kérdésére, ami a lobby tevékenységet illeti, hadd mondjam el, hogy a fenntartható fejlődési szövegben vannak rendelkezések. Ezt a szöveget az USA oldalnak decemberben adtuk át és ez tartalmaz elkötelezett kötelezettségvállalásokat az erdő gazdaságban a védelem fenntartásával kapcsolatban, az illegális fakivágás tiltásával kapcsolatban, illetve a harmadik országokkal való együttműködés tekintetében, tehát megint a TTIP-ben közös célok mentén indulunk el, és próbáljuk ezeket megvalósítani. Stász úrnak válaszolva, azt hiszem, már megpróbáltam a különbséget már bemutatni a nem tarifális akadályokkal kapcsolatban. Itt vannak bizonyos különbségek, különböző, különböző politikai megközelítések, és ezek a különbségek fenn is fognak maradni. Az egyezménynek nem célja, bizonyos értékeket csökkenteni, vagy gyengíteni, azokat az értékeket, amelyeket az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság közösen határoztak meg az évek során. Azok a javaslatok, azok a döntések, amelyeket hozunk, a az egyezmény végrehajtásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy kiegyensúlyozzuk a két oldal közötti viszonyt, ezeket a parlamentnek benyújtjuk. Nem technokrata folyamatról van itt szó, nem arról van szó, hogy politikai felügyelet nélküli technokrata lépésekre kerülnek csak sor. Ami pedig a ricset illeti, helyes hangsúlyozni azt, hogy nagy különbségek vannak a megközelítésben, hogyha az amerikai és az európai oldalt összehasonlítjuk. Aztán van még egy javaslatom. Stász úr is föltette a kérdést, azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet azon tárgyalásokkal kapcsolatban, amelyekben itt a parlamentben egy nagyon hosszú vita volt, egy a TTIP tárgyalások egy kontroverz eleméről volt szó, hosszú konzultációkra került sor, mind itt, mind a tagállamokban meghallgattuk az érdekelt feletek, feleket, közkonzultáció is volt. A tagállamok ezt az egyezményt elsősorban ugye vizsgálták, és felmerült a kérdés a beruházóvédelemmel kapcsolatban és az ISDS-szel kapcsolatban, Balcó úr is említette ezt a témát, nem a régi ISDS megközelítés továbbfejlesztésről van szó, hanem egy egészen új megközelítésről. Megpróbáltunk egy igazságszolgáltatási szintet bevezetni ebbe, az, ebbe a beruházói vitarendezésbe. A erre vonatkozó fejezetben tehát szó van erről a választott bírósági megoldásról. Tehát egy ilyen igazságszolgáltatási szint bevezetésére kerül sor, akik tehát vitába kerülnek egymással, azok nem ő maguk határozzák meg a választott bíróságot, hanem a kormány határozza meg, hogy melyik lesz a választott bíróság, és a bírók, a bírák pedig a, vitatott témákat teljes átláthatóságban tárgyalják, és sor kerülhet fellebezésre is, és itt elismerjük a szabályozás jogát is. Ez a legfontosabb elem abban, azon az úton, hogy egyensúlyt érjünk el, és a civil társadalom részéről is kaptunk ezzel kapcsolatban javaslatokat. Természetesen az legutóbbi fordulón februárban az amerikai partnereinkkel azt próbáltuk tisztázni, hogy hogyan lehet ezt az egyensúlyt megteremteni és fenntartani. Ennek a parlamentnek is ez a véleménye az itt említett témákkal kapcsolatban és megerősíthetem, hogy mindez a végeredményben az önök ellenőrzési jogá alá fog tartozni, és az önök jóváhagyását veti előre. Aztán a bizalmassággal kapcsolatban is felmerült, felmerült kérdés. illetve a, a tárgyalások aszimmetrikusságára is utalt. Amerika szövetségi állam, de ami a kereskedelmi politikát illeti, ebben mi is szövetségi szervezetek vagyunk, tehát két gazdaság, amely hasonló méretekkel rendelkezik, hasonló fejlődési szinttel, és itt most nekünk, a tagállamoknak egységesnek kell lenniük, és az USA parlamentje is majd megítéli ezt az egyezményt, és következetes és egyértelmű üzenetet kell megfogalmaznunk a szöveggel kapcsolatban. Ez az egész témának központi eleme az egyensúly, a magas szintű sztenderdek, illetve az átfogó jelleg az eredmények meghozatala, meghozatala vagy elérése tekintetében, ami az egyezmény végrehajtását illeti európai szinten. Ezt egy sok esetben delegált jogi aktussal fogjuk tenni, ezzel kapcsolatban az Európai Parlamentnek vannak kompetenciái. Ami az Egyesült Államokban a szövetségi állami szintet illeti, illetve az állami szintet illeti, Hogyha a TTIP megszületett és a ratifikációra sor került, az USA eh, kormánya eh, felelős az egyezmény végrehajtásáért minden kormányzati szinten. És eh, vitarendezést lehet ezen a területen is életre hívni, hogyha a, követ, a kötelezettségeinek nem feleltek meg az amerikai felek bármelyik szinten. Vannak olyan területek a TTIP-ben, amelyek szövetségi szintre, és vannak olyanok, amelyek állami szintre tartoznak. E, ugyanúgy, mint európai szinten is vannak olyan dolgok, amelyek európai kompetenciát tartalmaznak, és vannak olyanok, amelyek nem. Milyen e, kompetenciában e, állapodhatunk meg az USA-val olyan területeken, ahol az USA-ban a kompetencia szövetségi szint alatti szinten van. Ez nagyon fontos a közbeszerzés szempontjából. Itt az európai pályázókra vonatkozó szabályokat, akik részt akarnak venni amerikai közbeszerzésen, nem szövetség, hanem szövetség alatti szinten határozzák meg. Tehát akár USA-ban állami, megyei vagy városi szinten elfogadott szabályok is felmerülhetnek. Itt az Európai Unióban tökéletlen belső piac létezik, és itt is vannak olyan területek, ahol tagállamok felelőssége merül fel. Tehát a mi e, feladatunk a megfelelő szintű egyensúly megtalálása. ott, ahol az USA-ban az állam alatti szint e, felelős, ott azzal kell megállapodásra törekedni. Hogyha az egyezmény megszületett, és ez jogszabályá vált, akkor az állam alatti szint, a szövetség, szövetség alatti szint is kötve van ettől, és ennek vannak jogi következményei. Göling asszony kérdése az eredményekkel kapcsolatban. Ahogy mondtam, a feladatunk az most, hogy a szöveget elkészítsük. Nyárra önök és a tagállamok látni fogják, hogy milyen megközelítést kívánunk a különböző ágazatokban megvalósítani. És ezek bizony különböznek egymástól, hiszen lehet, hogy más a vegyi anyagok megközelítése, és más az autók biztonsági rendelkezéseinek megközelítése, vagy a gyógyszerek, vagy a e, gyárak, stb. Stász úr említett bizonyos korlátokat, amelyek legitim politikai választások eredményei, ezek közé tartoznak azok is, amelyeket az Európai Parlament határozott meg, és hogyha ezek a különbségek léteznek, ezzel egyet kell élnünk. De ahol vannak olyan, különbség, olyan, ahol olyan különbségek vannak, amelyeknek nincsen jelent, amelyek ennek nincsen jelentőségük azzal kapcsolatban, hogy megvalósul ez egyezmény, vagy nem. Például a gépkocsi biztonságával kapcsolatban ugyanolyan biztonságban érezheti magát Amerikában az ember, mint Európában egy gépkocsiban. De hatalmas költségimplikációk merülnek fel. Vannak olyan területek tehát, ahol teljesen felesleges a duplikáció, a szabályozás duplikációja. És a szabályozási együttműködés részét képezi a szabályozók közötti információ csere is azért, hogy a standardek felfelé tudjanak módosulni. A cél természetesen az, hogyha felfele módosítjuk a védelmet, mert jobban hozzáférünk az e, tudományos eredményekhez, a szabályozók jobban együttműködnek, hatékonyabban együttműködnek, vagy ez lehetővé teszi számunkra azt, hogy generikus e, gyógyszerek kerüljenek a piacra gyorsabban, e, hogy megfizethető e, gyors gyógyszerek kerülhez férjenek hozzá a polgárok, ez mindannyiunk számára előny. Uh, to Ms. Yanimaki's questions on tariffs. Ami a ami a vámok kérdését illeti, ezen a területen igen előre haladottak a tárgyalások, gyakorlatilag közel vagyunk e kérdés lezárásához. Az a terület, ahol nehéz az előrelépés, őszinte leszek önökkel. Vannak olyan területek, ahol gondok vannak és nehézségek vannak, és érdekes mód, leginkább a piaci hozzáférés területén mutatkoznak ezek a nehézségek jelen pillanatban. A kereskedelmi tárgyalásoknak ez az egyik leglényegesebb pontja. Ha megnézzük az elmúlt 50 évet, akkor láthatjuk, hogy ez nem is annyira meglepő, de meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a közbeszerzések, a szolgáltatások, a piaci hozzáférés között. Úgy tűnik, ez egy nehéz dió, egy kemény dió, és úgy tűnik, még időt kell majd szánnunk a e kérdések tisztázására az amerikai tárgyalófelekkel. Ami a nyomon követhetőséget illeti, azt hiszem önnek igaza van, ami az állatjólétet illeti, itt is mutatkoznak jelentős különbségek, ebben is igaza van. Ezen területek közül azonban sok területen előrelépést hoz a TTIP. Nem lesz forradalmi a haladás, de ha megnézi, hogy milyen javaslatokat tettünk az állatjólétre vonatkozólag, az antibiotikumok használatára vonatkozóan és sok más egyéb területen, amely szorosan összefügg az Enviszakbizottság feladatköreivel, akkor láthatja, hogy próbálunk az amerikai felekkel együtt dűlőre jutni. Ami pedig a kockázat elemzésre vonatkozó paramétereket illeti, ez a szabályozási együttműködés egyik leglényegesebb pontja. Az elv, amit követünk, az, az, hogy a szabályozókra hagyjuk ezt a feladatot, nem a tárgyaló felek feladata megállapítani azt, hogy mennyire lehet kölcsönös elismerési mechanizmusokat bevezetni. Az erre vonatkozó javaslatokat egyébként önök hamarosan meg fogják kapni, vagy a megállapodás részeként, vagy majd később, de mindenképpen tájékoztatni kívánjuk önöket erről is. Ami a növényvédőszereket illeti, úgy tudom, hogy jelen pillanatban a tagállamok szintjén zajlik a jóváhagyás, nem pedig a bizottság szintjén. Remélem, hogy sikerült kitérni az összes kérdésre. Nem vagyok biztos abban, hogy sikerült megfelelnem ennek a próbatételnek, de próbáltam válaszolni mindenki kérdéseire, és én is és a kollégáim is rendelkezésükre állunk, hogyha lennének további kérdéseik, nyugodtan forduljanak hozzánk, illetve az irodáink munkatársaihoz. Köszönjük szépen a bizottságnak, mondja az elnök. Biztos vagyok abban, hogy a szakbizottság szorosan nyomak, nyomon követi a jövőben is a ttip kapcsolatos fejleményeket. Rátérünk a napi rendünk következő pontjára. A több éves pénzügyi keret kapcsán azokat szeretném megkérni, akik elhagyják a, termek, hogy ezt, a termet, hogy ezt csendben tegyék. Yeah, Commission, I think can discuss outside the room, please. Kérem a bizottság képviselőit is, hogy a termen kívül folytassák az egyeztetést. Köszönjük szépen a bizottságnak, hogy rendelkezésre állnak, de kérem, tegyék ezt a termen kívül. Azonnal meg is adnám a szót a jelentés tevőnek, Gambusz képviselőnek, öné a szó. Kérem a kedves kollégákat, hogy csendben hagyják el a termet. Gracias, presidente, queridos colegas. Dijo el presidente Juncker en su discurso. Köszönöm, elnök úr. Juncker úr a plenes beszédén Strasbourgban, amikor bemutatta a, a bizottság irányvonalon itt ezen mandátum kapcsán. Elmondotta a több éves pénzügyi keret céljait, a növekedés, a foglalkoztatás, a versenyképesség tekintetében. Nos, ennek előre bocsájtásával készítettem ezen véleménytervezet szövegét, melyről most fogunk vitázni, és remélem, hogy az jelentéstevők és a politikai frakciók gazdagítják, javítják majd a szöveget. Próbáltam a lehető legkiegyensúlyozabb a megközítést alkalmazni a szövegtervezet elkészítésekor. Azok a környezeti kihívások, amelyekkel meg kell küzdenünk, igencsak számosak. Éppen ezért a itt az elnök félbeszakít. Elnézést, jelentéstevő úr, de mindenképpen meg szeretném kérni azokat, akik el szeretnék hagyni a termet, hogy ezt tegyék meg mielőbb. Számos környezeti kihívással kell tehát szembenéznünk, és a több éves pénzügyi keretet a 2020-as stratégiához kell igazítanunk, illetve a Párizsban a COP21-en kitűzött célokhoz. Senki nem érteni, ha ettől eltérő álláspontot foglalnánk el. Az éghajlatváltozás reális fenyegetés számunkra és a világ számára egyaránt jobb állapotban kell hátrahagynunk a földgolyót, mint ahogyan eltevettük, meg kell őriznünk a biológiai sokféleséget, és a növekedést kell szorgalmaznunk gazdaságaink, történelmünk mindenféleképpen kapcsolódik a környezethez, a környezet védelmét pedig össze kell kapcsolni a gazdasági fejlődéshez fejlődéssel. A körforgásos gazdaság ehhez az eszméhez kapcsolódik, tehát a földgolyó eh, védelmért folytatott küzdelem igenis összeegyeztethető a növekedéssel és mindenre szükség van ahhoz, hogy valamennyiünk szemére garantálni lehessen a jólétet. Az egyensúly itt a fő kihívás. A LIFE program véleményem szerint ezen három feltételt szintézisbe fogja, amelyet Juncker úr is kinevezett, tehát a hozzáadott értéke rendelkező munka, a versenyképesség, a növekedés. A LIFE program egy példája ennek, de sok más hasonló program is létezik. Vannak itt konkrét példák, amelyekről bizottságunk vitázott, például az invazív fajok, amelyek az ökoszisztémánkat fenyegetik, és multidisciplináris erőfeszítést követelnek, hogy leküzdjük őket. A beruházás, az ökorendszerekbe való beruházás is nagyon jelentős. Az invazív fajok fenyegetést jelentenek, és globális befektetést igényelnek, hogy meg tudjuk védeni ökoszisztémánkat. A véleményemben kitértem a Health for Growth programra is. Az egészségügyi rendszert meg kell reformálni a demográfiai kihívások fényében, 2014 végén, 2015 elején, és most újfent megtapasztalhatjuk, hogy Európa nem egyfajta boldog sziget, amelyet nem érintik a fenyegetések, amelyeket a világ megtapasztal. A több éves pénzügyi keret felülvizsgálata során figyelembe kell vennünk ezen beruházásokat, melyek az ilyenfajta fenyegetések megfékezésére irányulnak, és jó minőségű egészségügyi szolgáltatást kell biztosítanunk valamennyi polgár számára. Véleményem utolsó pontjában, amely szintén nagyon fontos gondolatot fogalmaz meg, azt mondom, hogy a válság időszakában növekednek a gazdasági különbségek, egyes európai családok táplálkozási problémákkal küzdenek alul tápláltak. A több éves pénzügyi keret felülvizsgáltakor forrásokat kell elkülöníteni az alultápláltság elleni küzdelemre is. A több éves pénzügyi keret felülvizsgálata arra is szolgál, hogy az EU költségvetése növekedés orientált foglalkoztatás, versenyképesség orientált legyen, ugyanakkor javítsa a polgáraink jólétét és védje a környezetet. Ez tehát egy első tervezet, nyitott vagyok, várom a javaslatait az árnyékjelentéstevőknek, valamint a politikai frakcióknak, hogy módosítsuk a szöveget. Köszönöm. Honorable Köszönjük szépen, most pedig az SZND részéről Grammatikákis képviselő következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy öröm és megtiszteltetés a számomra, hogy hozzájárulhatok ehhez az eszmecseréhez. Gambus úr úgy érzem a költségvetés szempontjából lényeges pontokat emeltek ki, egy általános megjegyzésem lenne csupán. Tudjuk, hogy amikor környezetvédelmi és ökológiai szabályozásokról van szó, akkor változnak a dolgok, főként amiatt, hogy az éghajlatvédelemmel kapcsolatosan globális megállapodás született. A gazdasági válság miatt, ezt a jelentéstevő is elmondta, a környezetvédelmi szabályozás végrehajtása az Európai Unióban nem volt megfelelő, fragmentált volt, széttöredezett. Nyilvánvalóan a programjaink továbbra is érvényesek, de a jelenlegi kontextusban úgy gondolom hatékonyabb módszereket kell találnunk arra vonatkozóan, hogy a live programot tovább támogassuk, hiszen azt mindenképpen érdemes fenntartani. Ami a költségvetést illeti, az Európai Uniónak megvannak a saját célkitűzései, de globális szintéren a Párizsi megállapodás határozza meg a vállalások a célkitűzéseket. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 100 milliárd euróval kell támogatni évente a harmadik világbeli országokat abban, hogy a kibocsátásaikat csökkenteni tudják. A széndiokszid kibocsátás csökkentése mindenképpen fontos a jövőnk szempontjából, és a több éves pénzügyi keret félidei felülvizsgálata jó lehetőség arra, hogy megtegyük a szükséges lépéseket, és gondoskodjunk arról, hogy a megfelelő helyre kerüljenek a források. Amikor környezetvédelemről beszélünk, akkor a célkitűzéseinket mindenképpen érvényre kell juttatni a költségvetésben és a többéves pénzügyi keretben is. Ami a harmadik világnak folyósítandó 100 milliárdot illeti évi szinten, úgy gondolom itt nagyon ö, körültekintően kell eljárnunk a költségvetés szempontjából, biztosítani kell ezeket a forrásokat. A tagállamok részéről nagy lesz a kísértés, hogy átcsoportosítások révén próbálják előteremteni ezt a pénzt. Nagyon óvatosan kell eljárunk, körültekintően nem szabad ezeket a költségeket úgy fedeznünk, hogy eközben számunkra fontos projektek, programok sérülnek. Szerintem szakbizottságként bennünket is be kell vonni a saját forrásokról szóló vitába. Mindeközben nem szabad megfeledkeznünk persze a legfontosabb elvről, mi szerint a szennyező fizet. Úgy gondolom, ezt az elvet mindenképpen figyelembe kell venni, amikor a saját forrásokról van szó, illetve a politikai prioritások meghatározásáról. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, most pedig az ECR következik, Julie Görling. Ki más is lehetne? Hát azért lehetnének mások is, mondja a felszólaló, néhány megjegyzésem lenne a témával kapcsolatosan. A frakcióm úgy gondolja, hogy egyetlen egy észszerű intézmény sem határozna meg 5-6 évre vonatkozólag egy költségvetést, úgy, hogy ne tudná, hogy egy bizonyos ponton kiigazításokra lesz szükség. Ugyanakkor úgy valljuk, hogy ezeket a kiigazításokat nem szabad az egész keretre vonatkozóan végrehajtani, ezért elutasítanám a saját források növelésének kérdéskörét, illetve az erős szóló vitát. Inkább arról kellene beszélnünk, hogy mit tegyünk azokkal a forrásokkal, amelyeket a tagállamok rendelkezésre bocsátanak. Az, el, a, az általános költségvetés szintről nem érdemes vitázni szerintünk, azonban új, sőt radikális gondolatokra lenne szükség azzal kapcsolatosan, hogy a többéves pénzügyi kereten belül meghatározott borítékokkal mihez kezdünk. Ugyanis a költségvetésünkben jóval magasabb források állnak rendelkezésre, mint például hazámban akár – vagy bármely más egyéb szervezet esetében. Úgy gondolom, oda kell figyelnünk az éghajlatváltozásra, oda kell figyelni a migrációs válságra is, ezek mind aktuális problémák, és persze ezek szempontok, amikor a költségvetési források allokációjáról van szó. Nyilvánvalóan a számok nem érinthetetlenek, de ez nem jelenti azt, hogy megkérdőjeleznénk az MFF-ben a költség, a, az éghajlatvédelemre allokált 20%-os összeget. Azt azonban meg kell vizsgálni, hogy hogyan költjük el ezt a pénzt, bölcsen kell eljárnunk körültekintően azért, hogy el is érjük a kitűzött céljainkat ezen a téren. Összességében tehát úgy gondolom, hogy itt vannak a többéves pénzügyi keretben allokált összegek, üdvözlöm, hogyha vitázunk arról, hogy hogyan költsük el a rendelkezésre álló pénzt, de szerintem nem szabadna a 2013-as megállapodást az általános költségvetésről, illetve borítékról felborítani. Ehhez ragaszkodnunk kell, hiszen nagyon nehéz volt elérni ezt az eredményt. Köszönöm szépen. Torvalds asszony, Torvalds úr következik, javítja magát az elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek is. Ami a különböző költségvetési korlátokat illeti, ezek körül, ezek köré csoportosulnak az Európai Unió problémái manapság. Bármit szeretnénk is tenni, mindig a költségvetési korlátokba ütközünk. általában jó szándékkal, segítő szándékkal fordulunk a problémák felé, de hát tudjuk, hogy a jó szándék a legtöbb esetben hová vezet. Mert a jó szándék, a jó hiszeműség sokszor nem elég, konkrét cselekvésre van szükség, hogy a jó szendék a gyakorlatban is kézzelfoghatóvá váljon. Szerintem ezzel a jelentéssel segíthetünk a Költségvetési Szakbizottságnak abban, hogy a környezetvédelmi kérdésekben orientációs pontokat kapjon, ezért néhány módosítót szeretnék majd benyújtani. Úgy gondolom, hogy a párizsi megállapodásnak megfelelően a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatára van szükség, különösen ami a 19-es cikket illeti. A strukturális alapokra vonatkozóan is jobb szabályokra van szükség, annak érdekében, hogy az éghajlatvédelmi célokat könnyebben elérhessük. Felül kell vizsgálni az allokációkat is, és egy hatékonyabb felülvizsgálati mechanizmusra lenne szükség. Ezen túlmenően érdemes feltenni azt a kérdést is, hogy a kifizetéseknél megmutatkozó késedelmek területén mi a helyzet, hogyan működnek, illetve milyen kihatással vannak ezek a környezetvédelmi programokra, milyen, milyen késedelmek alakulnak ki a környezetvédelemben emiatt. Végezetül bizonyosan mindenki emlékszik arra, hogy milyen bonyolult viták alakultak ki az FC kapcsán. Érdemes lenne értékelni, megvizsgálni, hogy a Horizont 2020 területén eszközölt csökkentések milyen hatással vannak a környezetvédelmi programok végrehajtására. Úgy gondolom, fennáll a veszélye annak, hogy miközben a Horizont 2020-ból kibontuk a pénzeket, és az FC-be tettük át, a környezetvédelmi programokra gyakorolt hatás összességében negatív. Ezek lennének a megjegyzéseim, és már előre köszönöm a jelentéstevőnek a jövőbeni együttműködést. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ki szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen. Akar... Köszönöm szépen, elnök úr. Um, azt gondolom, hogy Hollandiában nagyon pozitív volt az erről kialakított vélemény, ez munkahelyeket terem, stb. De hogyha megnézzük, hogy mennyi tőkét kell ebbe investálni, ha megnézzük az EFSZ-t, az Európai Beruházási Alapot, egyes vélemények tudnak erről, mások nem. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Ez, erről lenne jó beszélni. A második fontos dolog, én magam is benyújtottam egy eh, módosító javaslatot, amelyet támogatnak. Minden ágazatot egyformán kell kezelni, és eh, köszönöm szépen a hozzászólásokat, de mi a konkrét álláspont az egyes tagállamokban? Hollandiában például itt a mezőgazdasági ágazat. Itt nagyon nagy beruházásra került sor az állatvédelembe, a környezetvédelemben. Ez nagyon-nagyon drága volt, de hogyha megnézzük ezeknek a vállalkozásoknak a helyzetét a piacon, hát már nem tudják fenntartani a versenyt. Megnézzük a Natura 2000-et, ott is lehetett volna közösen előrelépni. Nemrégiben itt közösen együtt döntöttünk úgy, hogy a együttműködünk, de mi a helyzet a gazdákkal, mi a helyzet a tehenekkel, mi a helyzet a családok jövőjével, mi a helyzet a földdel. Hogy tudjuk mindezt összetartani? Végül pedig köszönöm szépen az állásfoglalásban, már kifejezésre jutottuk a támogatásunkat, köszönöm szépen. Most megadom a szót az Európai Bizottságnak.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 Köszönöm szépen, a DG eh, Environmental érkeztem, csak néhány javaslatom lenne. Az Európai Bizottság még nem tett javaslatot az MFF felülvizsgálatával kapcsolatban általánosságban. Úgy látjuk, hogy ez egy lehetőség arra, hogy a reformokat eh, folytassuk, és a politikai prioritásokat eh, végrehajtsuk, amelyekben megállapodtunk a 7 éves időszakra. És a külső és a belső kihívásokra reagáljunk, amelyekkel szembe kell néznünk. A javaslatot év végéig kell elkészítenünk. Az MFF felülvizsgálatáról szóló javaslatot. Hogyha megnézem a javaslat tervezetet, itt szerepel ebben az ifjúsági munkanélküliség. 2016-ra, az év közepére számos input készül el a kezdeményezés első értékelése többek között. Well, uh, look forward and to be a bit patient until we have proposed something. As far as the, the draft... Azt kérem tehát, hogy legyenek egy kicsit türelmesebbek, ami a javaslattervezetet illeti, köszönjük, ezt köszönjük szépen, a környezetvédelmi aspektusokat is. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos témákat vetettek fel a, vetett fel a jelentéstevő, illetve a többi eh, képviselő és akik hozzászóltak. Természetesen ezeket eh, figyelembe vesszük, amikor eh, az év során előkészítjük a javaslatunkat. Önök említették a Horizon 2020-ba való integráció kérdését, a strukturális alapreform kérdését, meg gazdasági politika is említésre került, és azt gondolom, hogy általánosságban mondhatjuk azt, hogy LIFE program mögött például a hatékonyság, a klíma megfontolások, illetve a körforgásos gazdasággal kapcsolatos megfontolások nagyon fontos elemek a költségvetésben. Ennyiben hagynám, köszönöm szépen. Thank you very much. Now I give another time uh, the floor to the rapporteur for the last comment. Megadom a szót a jelentéstevőnek az áru megjegyzéseit megtenni. Sí, muchas gracias. Primero agradecer eh, todas las intervenciones y el tono de las mismas. Köszönöm. Köszönöm a kollégáknak, akik felszólaltak. Grammatikákis úrnak mondom, hogy bizonyosan együttműködünk majd, és megállapodást fogunk találni. Az alapelképzelést illetően nem állunk messze egymástól. Görling asszonynak mondom, hogy az általános forrásokkal kapcsolatos vita egyfajta szentehén, amelyhez nem lehet hozzányúlni, ez nem képezi részét ennek az anyagnak. Semmit nem akarunk azonban kizárni a vita során. Torvalsz képviselő. A jó szendék, ha nem ö, váltjuk tettek tetteké, az ördög fegyvere marad. A következő hetekben megpróbálunk majd ö, valamiféle irányvonalat kialakítani, és ennek mentén haladni. A bizottság már ö, válaszokat adott a többi kolléga kérdéseire, és ezt is figyelembe vesszük a munka során. Köszönöm szépen, ami az ütemtervet illeti módosítások benyújtásának határideje április 15-e, a szavazás az ENVI szakbizottságban 26-án lesz, a Költségvetési Bizottságban pedig június 15-én. Rátérhetünk a következő napi rendi pontra. A bizottság és Bizottság beszámolója az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a védett tengeri területek létrehozásában elért eredményekről. Eh, ahogy tudják, a védett tengeri területek eh, létrehozásáról született egy anyag, és azonnal meg is adom a szót, nem, illetve nem adom meg. I have listened that uh, the Marianne Wenning, Director for Quality of Life, Water and Air, uh, it is not present. Uh, úgy értettem, hogy nincs itt meghívott vendégünk, és nem tudom, hogy valaki más itt van-e, aki helyettesíti, vagy várnunk kell. Okay, I don't know if there is someone who is able to... Nem tudom, hogy van-e itt valaki, aki a bizottság részéről a vitát bevezetheti, vagy várnunk kell, míg valaki érkezik. Ah, she is just arrived, okay. Megérkezett. Szuper. Okay, Miss Benning, <laughs> we are, but we give to you. Wenning asszony, egy kicsit előre szaladtunk ma a napi renden, de um, örülök, hogy itt van, és megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenkit üdvözlök. Elnézést, hogy elnézést itt egy kicsit futottam, és nem kapok levegőt de a tanács és a parlament folyamatosan e, ide-oda küldözget. Minden esetre mindenkit sok szeretettel köszöntök, és a bevezetőmet e, engedjék meg, hogy megtegyem azzal a javaslattal kapcsolatban, amely a e, védett tengeri területek létrehozásáról szól Európában. Mindannyian tudják az ember, a, a, az emberi élet és az emberi élet, az emberi személyek jóléte is függ a tengerektől, a tengerek egészségétől, és rendkívül fontos, hogy a tengereket állatok lakják, a az, az életnek 80%-a az óceán felszíne alatt található a Földön. Azonban a partvidéki területek és a tengerek nagy veszélynek vannak kitéve. Ezek a veszélyek magukba foglalják a szennyezést, a lerakódást, a tengeri állatok élőhelyének veszélyeztetését, a túlhalászatot. Most ez a tengeri területeknek nagy része na, vagy nagyon elhasználódott már, vagy nem fenntarthatóan használják ezt. Az ENSZ becslése szerint, hogyha nem vezetünk be megfelelő változásokat, akkor a tengeri fajoknak több mint 50%-át kihalás fenyegeti. A tengeri védett területeket globálisan elismerjük, mint nagyon hatékony eszközt arra, hogy visszafordítsuk ezt a trendet. Az ökoszisztémát ezzel védeni lehet, és a halálományt visszaállítani. És ez nagyon fontos ökoszisztéma szolgáltatásokról van itt szó, rekreáció, turizmus, élelmiszer, stb. Itt nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági előnyök is felmerülnek. Hogyha az, amikor azt kalkuláltuk, hogy a marin, tengeri Natura 2000 megduplázásával mit lehetne elérni. A 2011-es beslések szerint a hálózat teljes előny körülbelül egy másfél milliárd euró. Ez az előny megduplázás, megduplázódhatna, 3,2 milliárd emelkedhetne, hogyha ez elérne 10%-ot. Tehát a gazdasági előnyöket megduplázhatnánk a 10%-os kiterjesztéssel. A, tavaly az Európai Bizottság benyújtott egy egy jelentést arról, hogy milyen előrelépést értünk el a tengeri védett területekkel kapcsolatban. Ez a tengeri keretstratégia 21-es cikk alapján történt meg. A jelentés célja a meghatározni a tengeri védett, védett tengeri területekre vonatkozó alap intézkedések keretét a tagállamok márciusban fogják benyújtani a saját tagállami stratégiájukat, ma vagy holnap, tehát hamarosan. A jelentés tehát ezen tengeri területek kijelöléséről számol be, megnézi az európai védett tengeri területe hálózat ökológiai Um, konzisztens jellegét is, <clears throat> és megnézik, hogy a tagállamok megfelelően végzik-e a uh, tevékenységüket ezen területek kijelölésével, monitorozásával, fenntartásával kapcsolatban. 2012-ben uh, a hálózat Mm, nagyon nagy területet fedett le, két, kétharmadát az európai tengeri Natura, mm, Natura 2000, egyharmadát pedig a tagállami programok fettek, fettek le, és ezeket tengeri konvenciós területeknek tekinthetjük. Ami ezt illeti, Makronéziában van a legalacsonyabb egy százalék ez a kijelölés, az offshore területeket is megvizsgáltuk, illetve az európai területeket is. Itt 40, Európában 40%-nál magasabb az MPA lefedettség, ez azonban lecsökkent egyes területeken 3%-ra. A jelentés azt is elmondja, hogy az MPA kijelölések ökológiailag nem koherensek. Vannak olyan területek, ahol azonban kezd megjelenni a koherencia. Ez azt jelenti, hogy az európai mpa k egyelőre nem állnak össze ökológiailag konzisztens hálózattá, pedig ha ezt megtennék, akkor a tengeri területek védettségét jobban elérnék. A legfontosabb következtetés, hogy Európa nagy előrelépést eh, tette nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően is, eh, de továbbra is eh, folytatni kell az NPA kijelöléseket, és hatékonyan kell menedzselni ezt, ezeket a területeket és az NPA hálózatot. Mit teszünk annak érdekében, hogy a tagállamokat támogassuk? Először is teljes és harmonizált végrehajtást támogatunk a jelenlegi jogszabályokkal kapcsolatban. A tengeri keret stratégiát ismeri, irányelvet ismerik, a madár és habitat irányelvet, ezek az MPA-knak nagyon fontos keretet adnak. A végrehajtás elengedhetetlen a siker érdekében. Annak érdekében, hogy a Natura 2000 hálózat tengeri ágát megfelelően menedzseljük, ez nagyon fontos prioritás a bizottság számára, ezt támogatja a közös halászati politika is. Itt nagyon fontos rendelkezések vannak ebben, amelyek az MPH-k menedzselését meghatározzák. A finanszírozás rendelkezésre áll, állítása, a live program, a tengeri program, a Demarus program, amelyet a Life finanszíroz, amelyet 2009 és 2014 között legalábbis ezt finanszírozta, ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a spanyol Marin Natura 2000, tengeri Natura 2000 területeket ki, kijelölje, és a spanyol területek nagy részét lefedi. A gazdaságlag koherens MPA hálózatok kijelölésén dolgozunk, és szociogazdasági előnyök kidolgozásán is. Egy európai szintű metodológián dolgozunk, amely az MPA koherenciát elősegíti, és biztosítjuk az Európai Unió képviseletét nemzetközi fórumokon. Például az ENSZ tárgyalásokon volt egy delegációnk, biodiverzitás mm, fenntartása a e, nemzeti jogterületekbe nem beletartozó e, területeken. Tehát nagyon sokat teszünk Európában az NPA területek e, megvédéséért, és a 2015-ben Bila biztos a csilei konferencián elkötelezte magát arra, hogy 2020-ra elérjük a 10%-os MPA lefedettséget, illetve a sok biológiai sokféles sokszínűség fenntartását. Tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezen célokat elérjük továbbra, és az Európai Bizottság és nyilván a tagállamok is folyamatosan dolgoznak a célok elérésén. 2012-es év volt az alapév, és 2014-re a tengeri Natura 2000 több mint 300 ezer négyzetkilométert fedett le, ez 5% az európai tengeri területeknek, ehhez 4% hoz képest 5%-ra növekedtünk tehát. Köszönöm szépen, és várom a megjegyzéseket. Thank you very much. Ms. Gerling. Köszönöm szépen, Gerling Az... Thank you very much. Uh, thank köszönöm szépen, köszönöm szépen a bizottságnak. Van egy nagyon fontos, ez egy nagyon fontos jelentés, ezt üdvözlöm. Én egy olyan tagállamból érkeztem, amelyet, amelynek nagyon sok a területe, az npa k nagyon fontos szerepet játszik. 17, az, az Egyesült Királyság tengeri területének 17%-a NPA, és hazai jogszabályalkotásunk is van ezzel kapcsolatban, amely a tengeri területek fenntartását kötelezővé teszi. Lenne egy konkrét kérdésem a finanszírozással kapcsolatban és az MFF-fel kapcsolatban. Az MFF nagy nyomás alatt van, közös halászati politikában január eleje óta nagy nyomás alatt van a halászati ágazat, itt az NPF filozófia megvalósult az Egyesült Királyságban, azonban még mindig nagyon nehéz a helyzet, mert az úgynevezett landing kötelezettségek nagy problémát jelentenek. Kérdezem, hogy az IMFF és ennek a folyamatai, illetve azok a területek, amelyek a halászatra vonatkoznak, ezek megfelelő eszköz jelentenek-e az npa knak nyújtott finanszírozásra? És mi az MFF-ben az, ami az npa ra vonatkozó terület, és ne az általános kérdésekkel foglalkozunk, hanem a kifejezetten az MPA-kra vonatkozó témákkal. Köszönöm szépen. Voorzitter, dank aan de commissie. Ik heb een vraag vanuit de visserij. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a bizottságnak is. A holland halászati ágazattól kaptam egy kérdést. Itt védett területté való kijelölésről van szó, ismerjük a Natura 2000 területeket. Az irányelv 13. cikkében az szerepel, hogy a tagállamok kötelezettsége ezen intézkedések gazdasági-szociális következményeit összhangba hozni, és a költséghatékonyságot is figyelembe venni ennek során. Tehát itt van Natura 2000 és a Habitat irányelv, ezzel kapcsolatosan vannak tervek, de sajnálatos módon a tagállamoknak nem mindig sikerült ezeket végrehajtani. Tehát ezen tengeri védetterületek kijelölésekor van egy általános irányelv, és 2012 2002 és 2020 között Hollandia vonatkozásában a halászati tevékenységet korlátozzák ezen tevékenységek kijelölése során. Kérdés az, hogy a bizottság hogyan foglal állást a halászati tevékenységek folytatását, illetően ezen védett területek kijelölése után. Mi a helyzet a Natura 2000 területekkel ennek kapcsán? Gondolok itt tehát kifejezetten az északi tenger területére. A halászatban mert amúgy is sok korlátozással kell küzdeni, és a védett területek kijelölése a bizottság részéről figyelembe veszi a szociális és gazdasági következményeket? Vannak már negatív példák erre. Vannak-e más alternatívák, például a halászat, amely a szelektivit mobilitást javíthatja, ami szintén, egy, ami szintén a célunkat szolgálhatja. Köszönöm. Engstrom asszony. Thank you to the Commission for the briefing. Um, Köszönöm szépen, és köszönöm szépen ezt a bevezetőt, e, a, ami a halászatot illeti, és az MPA-t. A halászat nagyon ja e, sok esetben e, nagyon tönkreteszik a tengeri területeket, akár natúra területeket is. Vannak olyan halászati módszerek, amelyek kifejezetten károsítóak. Ezeket a halászati eh, károsító, károsító halá, környezetet károsító halászati tevékenységeket hogyan lehet eh, lehetővé tenni, megengedni ilyen természetileg védett területeken, amikor mindenki tudja, hogy ezek nem felelnek meg a környezetvédelmi sztenderdeknek. Aztán ami az MPA-kat illeti a 10 os eh, célkitűzést 2010-re akarták elérni, aztán ezt 2020-ra halasztották politikai okokból mert nem volt erről előrelépés. Mindazonáltal a nemzetközi e, tudományos közösség legalább 30%-os MPA lefedettséget e, javasolt világszinten. Ez természetesen elengedett, elengedhetetlen volt, elengedhetetlen volt annak érdekében, hogy az emberi és állati és növényegészség helyreálljon, megvalósuljon. Nos, hogyan lehet, hogyan fogják ezt, mikor fogják ezt elérni 2030-ra, és hogy fog ez a kék növekedés folyamatán belül megvalósulni? Ami az MPA-kat illeti ennek központi aspektusa a a fajok és az élőhelyek védelmének biztosítása, olyan területek kialakítása van például, ahol nem lehet halászni, és nincsenek egyéb külső tevékenységek, és a lehető legnagyobb védettséget nyújtják itt a tengeri területnek. Mindazonáltal az európai tengeri kutatás az összes európai MPA-nak 0,5%-át sem teszi ki, Ausztráliában ez, 5, ez 30% például hogyan értékelik az európai MPA-k védettségét, és hogyan támogatják a tudományos célú kutatást a tengeri fajok sokszínűségének visszaállítása érdekében. Köszönöm szépen, Alfonta úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bizottság beszámolóját. Ennek első részét elveszítettem. reméltek nem teszek fel olyan kérdést, ami már itt elhangzott, vagy ami már felmerült. Van eltemes és konkrét kérdésem, az általános kérdéseim. A bizottság hogyan kíván eljárni a jogi fellépéseket, illetve azon tagállamokkal szemben, akik hosszú évek alatt nem tudták a késedelmüket behozni a védett tengeri területek kijelölését, illetően a bizottság akarja az olyan területek problémáját kezelni, amelyek a, csak a térképen léteznek, de semmiféle konkrét védelmi intézkedés nem vonatkozik rájuk. Tehát létezik, mint védett tengeri terület, de semmiféle valós védelemben nem részesül az adott terület. A bizottság elmondta, talán jobban ki tudja fejteni, hogy milyen módszert használnak annak értékelésére, hogy a védett tengeri terület a hálózat koherenciáját javítja, és hozzájárul a tengeri környezet javításához az európai tengerekben. A nyolcas cikk a védett területek kijelölését azok érzékenysége alapján irányozza elő. Vajon ezt alkalmazzák -e már ezt a nyolcas cikket, és ha igen, milyen mértékben? És végezetül mi a lefedettség a földközi tengeren? Ugye itt 9,7%-os lefedettséget láthatunk, és ez már közelíti a 10%-os célértéket. Azonban ezen célon belül ott van a Pelagos védett tengerű terület Franciaország, Olaszország és Monaco, és ez önmagában lefedi a földközi tengeri védett területek felét, ez a pelagoszi térség. Ezt a területet jogi eszközökkel és más hatékony eszközökkel kell kezelni a természet védelmének megőrzése érdekében. Ugye a Pelagos a legnagyobb ilyen térség az Európai Unió területén, és ott semmiféle védelemben nem részesül ez a terület, tehát ez az adat, ez hamisított tulajdonképpen. És az utolsó kérdésem, ez a 10%-os adat, globális szinten érvényes az EU felségvizekre. Ezt teljes lefedettségnek kell tekintenünk, hiszen hatalmas a különbség például az Adrai tengeren 2%-os a lefedettség, a Jón tengeren 1,6%, az Égei tengeren 1,6% a lefedettség csupán, és más tengereken sokkal nagyobb a lefedettség drámai helyzet olyan tengereken, ahol nagy a halászati tevékenység, az emberi tevékenység erőteljesen kihat ezen tengerekre, és ott a lefedettség a védett tengeri területek tekintetében alacsony. Jobb lenne tehát egy minimális küszöböt is, lefedettségi küszöböt is beilleszteni az egyes tengerek vonatkozásában, továbbra is megőrizve 10%-os célt, és így legalábbis valamiféle minimális, például 5-6%-os lefedettség meg van, valósulhatna. Köszönöm. Grazie. Köszönöm, Priano képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr, én is köszönetet mondok a bizottságnak az elmondottakért. Egy megjegyzés. Kicsit meglepett, hogy ezt most általánosan jegyzem meg, hogy csupán a környezeti szakbizottság van itt, talán a halászatit is meg kellett volna hívnunk, és esetlegesen a halászati szakbizottságban is vessük fel ezt a témát, hiszen ugye itt a tenger védelmi főigazgatósággal tárgyalunk, és ez stratégiai jelentőségű mindkét ágazat szempontjából. Meg vagyok győződve a védett tengeri területek szerepéről, már ami a fajaink megőrzését illeti, és javíthatja mindez a halálomány helyzetét is, főleg ott, ahol problémák merülnek fel. A halászok, ahogyan ezt a jó gyakorlatok megmutatták a működő védett tengeri területeken, nos, őket is be kell vonni ebbe a folyamatba. Ez tehát az első észrevételem. A második, vagy a második kettő ugyanezen vonal mentén, amiről ugye a Fronte úr szólt, az egyre, egyik az, hogy a védett tengeri területek lefedettségi arányát illetően. A bizottság gondolkodjon el ezeken az eltéréseken, amelyek megtapasztalhatóak a védettebb tengerek és a kevésbé védettek különbségében. És kérdés az, hogy talán lehetne egy elvet javasolni a közös halászati politika kerületében. keretében, hiszen elég abszurd, hogy vannak olyan tengerek, ahol 2%-os a lefedettség, még más tengereken akár 20%-ot is eléri ez az arány. Ezek a tengeri térségek valamilyen módon segíthetnek a halállomány újra helyreállításában is, és egyfajta egységességet kellene kialakítani a regionalizáció elve alapján. A másik kérdés, azt hiszem, hogy a pelagoszi térség nem tud valódi tengeri térségé válni. Itt az államok közötti egyezményen alapul jelenleg ez a, ez a védett terület. De hogyan látja a bizottság ezt a projektet, amely rendkívül ambiciózus, de csupán a térképen létezik, vagy a papíron, nincsenek itt valós intézkedések. Tehát nem, itt a, nem a halászat szempontjából teszem fel a kérdést, hanem más emberi tevékenységek szempontjából, amelyek befolyásolhatják különösen a cetfélék védelmét. Köszönöm. Uh, Köszönjük szépen. Mielőtt megadnám a szót, nem, Faria úr mégiscsak, tessék. Köszönöm, elnök úr. A bizottság képviselője helyesen említette, hogy a partmenti területek fenyegetett területek, konkrét és rövid kérdésem lenne. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy ugye az én országomban, Algárvéban, annak déli részén, ugye ez egy idegenforgalmi terület, ugyanakkor halászati terület is, a déli térségben kőolaj után kutatnak Portugáliában. A halászok pedig protestáltak ezen kőolaj lelőhelyek utáni kutatás ellen nemzeti és európai szinten. Tudom, hogy gyűjtik az információkat. Ez a kőolaj utáni kutatás, azt kérték, hogy ezt a lehető leghamarabb állítsák le. A bizottság óhajta tenni valamit ebben az ügyben. Meg akarja védeni ezt a partmenti térséget. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja dolazim iz Hrvatske i... Köszönöm szépen. Itt az, ami az adriai térséget illeti, én nagyon örül, örülnék, hogyha ezt is nemzeti parknak tekintenék, vagy kijelölnék nemzeti parká, hiszen ez nagyon értékes terület. Persze tudomásul veszem, hogy a tengeren élőknek az érdekeit is figyelembe kell venni. A kérdésem az Európai Bizottsághoz az, hogy hogyan lehet a tengeri források, a természet védelme, illetve a halászat közötti érdekeket kiegyenlíteni. Ez ugye az egyik fontos tevékenysége a mediterrán térségben élőknek. Jelen pillanatban már érezzük a földközi eh, tengeri térségre vonatkozó szabályozás eh, hatásait. 2014 eh, volt az átmeneti időszak vége Horvátországban, és több mint tízezeren vesztették el az engedélyüket a kishalászatot végző halászok közül, pedig ez több száz éves hagyományra visszatekintő, a kulturális örökség részét képező tevékenység. Most el is kezdtük azt a folyamatot, amely ezt a tevékenységet kulturális örökségnek tekinti. Azt kérdezem, hogy az Európai Bizottság lát-e rá valamilyen lehetőséget, hogy valamilyen szabályozói módosítást érjünk el a halászati szabályozási kereten belül, hogy ilyen kivételeket tudjunk megvalósítani, és azok a tevékenységek, amelyek hagyományokra tekinthetnek vissza, ezek a legkevésbé károsítsák a tengeri erőforrásokat. Köszönöm szépen, most pedig visszadom a szót a bizottságnak a válaszra. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kérdéseket. Igyekszem ezeket megválaszolni amennyiben van ezekre válasz. Az IMFF-fel kezdeném, hogy tisztázza, eh, vannak eh, itt bizonyos eh, specifikus intézkedések, amelyek az MPA-kra vonatkoznak. Ez megosztott menedzsment alá tartozik a tagállamokkal, de ahogy minden ilyen alapban a helyzet lenni szokott, a tagállamoknak nak kell bölcsnek lenniük, és kidolgozniuk az operációs programokat. És ugye ezek a programok elkészülnek, akkor a tagállamokkal egyeztetünk, és tájékoztatjuk őket a, a lehetőségekről, de végeredményben ők azok, akik a döntést meg kell, hogy hozzák, hogy ezzel élnek vagy nem. De itt nagyon fontos szerepünk van, ahogy mondtam, és kapcsolatban állunk a tagállamokkal, és velük egyeztetve mm, igyekszünk tehát elérni azt, hogy a pénzt úgy használják fel a tagállamok, hogy ez a környezetet is szolgálja, de ezzel egy időben más gazdasági érdekeket is, ahol ez elfogadható. Ezzel rátérek egy másik témára, ami már többször is felmerült azzal kapcsolatban, hogy az MPA-k hogyan függnek össze a halászati menedzsmenttel és a közös halászati politikával. Ahogy nyilván önök is tudják, a közös halászati politikában létezik a 11-es cikk, amely lehetővé teszi azt, hogy a tagállamok olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek lehetővé teszik, hogy az MPA-k azt a célt szolgálják, amelyet létrehozták őket, anélkül, hogy a gazdasági és halászati tevékenységet teljesen korlátoznák. Tudunk például néhány tagállamról, eh, ahol A vonóhálós halászattal kapcsolatban eh, itt felmerült egyes tagállamok eh, esetében, hogy ez összeegyeztethető E-, ezt olyan módon lehessen öm, öm, folytatni, hogy ez ne akadályozza a öm, az MPA célokat, de akár ennek ennek a tiltására is sor kerülhet, ami tehát a fenékvonos halászati tevékenységet illeti. Egyes tagállamokat ez lefedhet, ugyanaz a dolog, ugyanaz a cél, és ezért több tagállam koordinálhat egymás között, és ennek köszönhetően aztán az intézkedést ről tájékoztatják a bizottságot, és az adott szakbizottságokkal, tehát egyeztetve végig gondoljuk, hogy egy intézkedésbe kell -e nyújtani, vagy nem. Ez a gyorsított eljárás általában, de néha azért ez is tovább tart mert a tagállamok sok kérdést felvetnek, sok dolgot tisztázni akarnak, mielőtt megállapodnak. De a lehetőség megvan rá, és ezt erre támoga, tá, bátorítani tudjuk a tagállamokat, hogy a CFP 11-es cikkét használják ki. Nos, ezzel összefügghet még az is, hogy ez a két cél, a környezetvédelem, ezen területek felállítása, helyreállítása, kijelölése hogyan hozható összhangba a kék növekedéssel, amelyet a tengeri főigazgatóság dolgoz ki. Azt gondoljuk, hogy ezek a célkitűzések kölcsönösen nem zárják ki egymást minden esetben, de persze Igaz, hogy elég nehéz biztosítani azt, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, amelyek a két dolgot összetudják egyeztetni. Az egyik ilyen eszköz például egy olyan tervezési eszköz, amelyen belül azok amely arról szól, hogy azok a bármilyen tervezési tevékenység, amely tengeri területeken valósul meg, akár védelmi intézkedés is, ezeket a tagállami szinten koordinálják, hogy például a szállítás, az energia vagy a turizmusra gyakorolt hatásukat figyelembe vegyék ezen tervezési intézkedéseknek. és ezek megfeleljenek az MPA-k célkitűzéseinek is. A tengeri stratégiai keret irányelv is egy olyan eszköz, amelynek célja biztosítani azt, hogy a környezetvédelmi célokat is megvalósítsák. A jó környezeti státuszt szeretnénk elérni 2020-ra minden tengeri területre, minden MPA-ra, minden MPA-ra, és az MPA-k ebben hozzájárulnak. Ehhez hozzájárulnak. Ami a hosszú távú célkitűzéseket illeti, jelen pillanatban elég, elég, eléggé elégedettek vagyunk, és úgy tűnik, hogy sikerül előrelépést elérni, és a mi véleményünk szerint ez kezd felgyorsulni. 2020-ra elérhetjük a 10%-ot. Mielőtt új célokról kezdenénk el vitatkozni, persze a dimenziót szem előtt kell tartani, de mégis fontos lenne az is, hogy a 10%-ra koncentráljunk, ezt 2020-ra érjük el, és ehhez még mindig nagyon nagy erőfeszítésekre van szükség a tagállamok részéről. Ahogy ezt mondtam, tagállamokkal párbeszédet folytatunk, bio biológiai szemináriumokat tartunk, ahol végig gondoljuk, hogy hogyan tudjuk javítani és felgyorsítani eh, ezen területek kijelölését nem csak arról van szó, hogy ki kell jelölni egy MPA-t, ezt menedzselni is kell e, ökológiailag fenntartható, ökológiailag koherens módon. Ez a legfontosabb koncepció, amelyet e, szem előtt kell tartani, és biztosítanunk kell, hogy ezt betartják a tagállamok, mert hogyha ezt az ökológiai koherenciát nem veszük figyelembe, akkor az MPA-k nem tudják azokat a hasznokat hozni, amelyek e, amelyekre pedig nagy szükség van, és amelyeket hozhatnának egyébként. Nem fogom letagadni, vagy letagadni ezt a fontos feladatot, és azt is el kell mondanom, hogy még nem értünk el az út végére, még nem értjük egészen pontosan, hogy az ökológiai koherencia pontosan mit jelent, ezen dolgozunk, ennek kidolgozásán dolgozunk, az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel is, és a módszereket elemezzük, hogy megértsük, hogy melyek a legjobb kritériumok, és hogyan tudjuk ezeket végrehajtani, hogy az ökológiai koherenciát elérjük. Felmerül például a reprezentativitás, az, a megfelelőség, az, a konnektivitás, tehát az összekötöttség, ezek a témák, ezek a kritériumok, ezeket meg kell tölteni élettel, és ezeket működőképessé kell tenni. We also have, uh, with regard, uh, and, and that might also answer to some of the Igyekszem megválaszolni azokat a kérdéseket is, amelyeket még nem fettünk le teljes, amelyek arra vonatkoznak, hogy még nincs teljes vagy elegendő lefedettség Biodiverzitás a tagállami jogalkotáson túl. Nos, nyilván tudják, hogy az ENSZ-ben van most egy ilyen, van most egy előkészítő bizottságokkal kísért folyamat, amely azt vizsgálja meg, hogy az UGLOSZ végrehajtása hogyan végrehajtási egyezményét kidolgozásán dolgozik. Ez pontosan foglalkozik az említett témával, és ez egy hosszabb távú nemzetközi folyamat lehet, de e, nagyon bizakodó vagyok, hogy végeredményben a hosszú távú vízió szerepelni fog ebben a koncepciózus megközelítésben. Ami a kutatásokat illeti, tudományos kutatásokat illeti, a Horizon 2020-ban már elég jelentős források állnak rendelkezésre, egyes kutatóintézetek beszámolóit is hallottuk, és egészen világos, nyilván önök is tudják, hogy van számos dolog, amire még nincs válaszunk az óceánokkal kapcsolatban többet tudunk lassan a e, hold másik oldaláról, e, árnyékos oldaláról, hogy úgy mondjam, mint e, az óceánok mélyéről. Úgyhogy a 2020-ban rendelkezésre álló források remélhetőleg nagy hozzájárulást jelenthetnek. Nem csak pénzről van szó, ami rendelkezésre áll a bizottság részéről, hanem a tagállamok részéről is van pénz. A legfontosabb kérdés az, hogy ezt a pénzt koherensen használjuk fel, Hogyha mindenki csak a saját kutatási témáit követi, egymástól függetlenül, ez nem fog segíteni. Az világ, az Isten pénzét is elkölthetjük erre, de ez nem lesz eredményes. Nagyon fontos az, hogy a pénzt a leghatékonyabb módon fordítsuk kutatásra. Aztán felmerült egy kérdés jogi fellépéssel kapcsolatban. Igen, amikor megnéztük a kijelölést, tehát az MPA kijelölésének a folyamatát, láttuk, hogy itt valamilyen fellépésre szükség van, kísérleti eh, projektekben gondolkodtunk, és most eh, várjuk az ezekre, való, az ezekre adott választ a tagállamoktól. Ami a pilóta projektek második fázisát illeti, vagy második eh, adagját illeti, ezekre várjuk tehát a reakciókat földközi tenger, itt fölmerült a kérdés, egy kérdés a földközi tengerre kapcsolatban, itt százalékban magas a lefedettség, de hogyha megnézzünk egy konkrét de hogyha kiveszünk egy konkrét, nagyon lefedett területet, akkor a többi területnek a lefedettsége elég alacsony. Ez speciális aggodalmakat vet fel, ezt felvetődött a barcelonai e, egyezmény, a helyi halászati szervezetekkel való együttműködés annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy hogy javítsuk az MPA-knak a menedzsmentjét, az igazgatását, hogy biztosítsuk azt, hogy a halászati területről jövő nyomást csökkenteni tudjuk, hogyha vannak olyan területek, amelyek ezeknek, ennek a nyomásnak nem tudnak ellenállni. Igazuk van, el kell érnünk azt, hogy ezen speciális területen kívüli lefedettség is magasabb legyen. És itt most nem csak a regionális tengeri egyezménnyel kapcsolatban, vagy ennek keretében, vagy a Barcelona egyezmény keretében folytatjuk az egyeztetéseket, hanem más érdekelt felek is nyitunk, a Coconut projekt például, ez egy koherens hálózati kijelölést tartalmaz a mediterrán térségben, tehát vannak ilyen intézkedések, amelyek ben nekünk is és a tagállamoknak is még erősítenünk kell a fellépésünket. Már utaltam a CFP és az 11-es cikk közötti kapcsolatra, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben az összefüggésben ezt a két célkitűzést, a halászat és a környezet, tengeri környezetvédelem hal, célkitűzését igyekszünk együtt rendszerben tekinteni. Ami a környezeti hatástanulmányt illeti, a tengeri területtervezési lépéseket illeti, ezeket mind meg kell vizsgálnunk ezen intézkedések fényében. Remélem, hogy sikerült mindenre válaszolnom. Köszönöm, elnök úr! Thank you very much. Köszönjük szépen! Lezárhatjuk a mai ülésünket, illetőleg délután folytatjuk a munkát három órakor. Köszönöm. Illetve háromkor folytatjuk a koordinátorokkal, és utána négytől a szakbizottság egyéb tagjaival is. Köszönöm jó étvágyat az ebédhez.